Kedves kollégák, elkezdjük a munkát. Nagyon nagy örömömre szolgálhat, hogy itt lehetek és levezethetem ezt a közmeghallgatást. És különösen üdvözölni szeretném a szakbizottságunk nevében Krisztof Stilie, Krisztos Stilianides urat, aki az krízismenedzsment és humanitárius segítségnyújtás kérdésének eh, kijelölt eh, biztos jelöltje. A parlament csak az eljárásról beszámolva, a 118-as eh, házszabályi szabályról a 16. mellékletben szerepel ez, hallgatja, ez alapján hallgatja meg a biztosokat, biztos jelölteket személyes függetlenségükről és európai elkötelezettségükről és felkészültségükről és kommunikációs képességeikről is. És a mai feladat, a mai estének az a feladata, hogy ezt eh, a meghallgatást elvégezzük. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy ezt a meghallgatást az Európai Parlament honlapja a weben közvetíti, illetve szatellitán is fogható ez a meghallgatás. A videó felvételeket röviden a meghallgatás után on demand alapon lehetővé tesszük. 23 nyelvre van tolmácsolás. Mindenkit szorítani fog az idő, tehát kér, de ugyanakkor kérem, hogy ne beszéljenek túl gyorsan, mert a tolmácsok nem tudják felvenni a versenyt önökkel különben, így is elég nehéz munkájuk van. Egyeb iránt a fordítás nemzetközi napja van, ezért minden jót kívánok a tolmácsainknak. A tolmácsok innen a kabinból köszönik az elnök asszonynak ilyen nagyszerű kívánságokat, és minden kollégájuknak az ülésteremben is sok jót kívánnak. A biztos jelöltnek kérdéseket, kérdéseket intéztünk írásban, ezekre válaszolt, és ezeket a válaszokat mindenki megkapta a képviselőtársaim közül. Elmondom úgy, hogyan járunk el a meghallgatás során. Stylianides úr egy maximum 15 perces bevezetőt fog tartani, utána pedig a meghallgatás 45 kérdésből fog állni. Az első körben minden frakció feltesz egy egyperces kérdést, utána pedig a biztos jelölt másfél percben válaszolhat ezekre a kérdésekre. Ezután 30 perces kiegészítő kérdéseket lehet feltenni, és a válasz egy perces lehet. Tehát az első kör négy perc. Az összes többi kérdés négy, rész, négy perces részekből áll. Kérem, kedves kollégák, vegyék figyelembe, hogy az óra ketyeg, és figyelembe fogjuk venni felszólalási időt. Két további szakbizottságot meghívtunk a meghallgatásra, és ők is két kérdést feltehetnek, hiszen olyan területeken dolgoznak, amelyen mi hatáskörünkbe tartozik, az egyik a külügyi szakbizottság, a második pedig a környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakbizottság. E szakbizottságok képviselő is feltehetnek kérdéseket. El is kezdjük a munkát. Stylianides úr maximum 15 percben öné a szó, parancsoljon is, köszönjük. Thank you very much. Köszönöm a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önök előtt, mint biztos jelölt a humanitárius segély és válságkezelés témájában. Nagy kitüntetés ez, hogy ezt a portfóliót javasolták betöltenem, hiszen nagyon fontosak az egyetemes értékek ebben a témában. E, tudatában vagyok annak, hogy mekkora a felelősségem. Kollegaként állok itt önök előtt, politikusként, politikusokhoz szólva. Mindannyian azzal foglalkozunk, hogy határozatokat hozunk. Gyakorta elég nehezeket. A politikusok állandóan harcolnak a történelemmel, hiszen elszámoltathatóak vagyunk a következő generációknak. Ezért elképzeléssel, politikai bátorsággal és méltósággal kell rendelkeznünk. Az én felelősségem az, hogy vezetést adjak ezen intézkedéseknek, és az elképzeléseket valós eredmények kiváltsam a helyszínen. A humanitárius segélyre minden nap egyre nagyobb szükség van. A válságok, az éghajlatváltozás, az egészségügyi katasztrófák, a szélsőséges nagy szegénység, az éjség, csak hogy néhány említsek az okok közül. Egyszerűen megdöbbentőek a tények, és ezek önmagukért beszélnek. 2013 végére 51 millió embernek kellett otthonát elhagyni konfliktusok miatt. 32 ezer embert jelent ez naponta, és naponta több mint 8 ezer gyermek hal bele az alultápláltságba, és 3000 azoknak a gyermekeknek a száma, akik már születésükkor meghalnak. Óriási a felelősségünk, hogy ezekkel a problémákkal szembenézünk, mégpedig most, nem később. Ma, nem holnap. Én nagyon jól tudom, hogy mit jelent konfliktus helyzetben élni, az alap szükségletek nélkül, a félelemben, és megfosztva az emberi méltóságunktól gyermekként, majd diákként szemtanúja voltam a ciprusi nép szenvedéseinek. A görög és a török cipriótákénak is. Szemtanúja voltam annak, hogy milyen fájdalommal jár az, hogyha valakinek el kell hagyni az otthonát. Elég kemény volt a lecke, hogy megértsem, milyen jelentőséggel és fontossággal bír a humanitárius segély. Hadd fogalmazzak egyértelműen. A konfliktusoknak nincs se etnikai, sem vallási színezete. Mindenkit sújtanak. Az időseket, a fiatalokat, a férfiakat, a nőket, a fiókat, a lányokat. A humanitárius segély a szükségleteken alapul, nem pedig politikán. Elég nagy a kihívás tehát előttünk. Először is engedjék meg, hogy fejet hajtsak a humanitárius munkatársainknak, hiszen nap mint nap életüket kockáztatják, hogy másokon segítsenek, függetlenül attól, hogy mi az identitásuk, vallásuk vagy nemzetiségük. A brit humanitárius segélyt nyújtó David Heinzre gondolok itt, akit az ISIS gyilkolt meg arra a nyolc bátor segítőre, segítőre, akik megpróbálták az ebola veszélyeire felhívni a figyelmet. Ezek az emberek fájdalmasan emlékeztetnek minket arra, hogy milyen veszélyek fenyegetik a humanitárius segítséget nyújtókat. De arra is, hogy amit a nemzetközi humanitárius törvények megfogalmaztak, nem mindenütt tartják tiszteletbe. Négyszeresére emelkedett 2003 óta azon támadások száma, amelyek a humanitárius segítséget nyújtókat érik. A világ egyre törékenyebbé válik, mivel egyre gyakrabban és egyre intenzívebb mértékű természeti katasztrófáknak vagyunk kitéve a, fejlődött, a fejlett országokban is, beleértve Európát is, tapasztaljuk ezeket a katasztrófákat. Például gondoljunk csak a Balkán térségére, ahol micsoda áradások voltak májusban. Az EU kollektív válasza erre a katasztrófára azonnali volt, és nagy benyomást tett ránk. 23 tagállam azonnal fellépett, szolidárisan, az emberi tragédiákon túl a katasztrófák a gazdasági növekedés és fejlődés gátjai is. A válságkezelés azt jelenti, hogy az egész ciklusával kell foglalkozunk a katasztrófának, beleértve tehát a megelőzést és a felkészülést is. Tagállamainkkal erre készülünk, segítünk, hogy a kockázatokat csökkentsék, Nemzetközi szinten pedig a hájogó keret intézkedésnek megfelelően járunk el. Egy konferenciát szerveznek hamarosan Szendályban, mégpedig márciusban, amely pontosan ezzel foglalkozik, a katasztrófa megelőzéssel, illetve felkészüléssel, hogy ugyanolyan prioritásokat állítsunk fel mindenféle katasztrófa esetén a parlament véleménye rendkívül fontos ebből a szempontból. Konfliktusok esetén a helyzet egyszerűen katasztrofális. Egyszerűen nem volt még példa arra, hogy négy hármas szintű válsággal kellett egyszerre megbirkóznunk ott, ott volt Szíria, Irak, Közép-Afrikai Köztársaság és Dél-Szudán, de vannak még más hosszan elhúzódó válságok is. Ott van Palesztina, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Mali, Kolumbia, Myanmar, csak hogy egy néhányat nem említsek. Ott van Szíria, ahol az egyik legnagyobb humanitárius katasztrófa tanúi vagyunk. Több mint 10 millió embert érintett ez a konfliktus, és szinte 6,5 millió gyermek kellett elhagynia otthonát. Ezekben a menekült táborokban már több mint három millióan élnek. Európának most kell cselekednie, nem holnap. Ezen kívül ott van Nyugat-Afrikában az ebola. Az ebolával hatalmas természeti katasztrófaként kell foglalkoznunk. Olyan, mint egy hatalmas tifusz, amely lassan mozogva ér el minket. Olyan fenyegetés ez, amely a teljes biztonságot fenyegeti a világon, ahogy ezt megjegyezte az ENSZ biztonsági tanácsa. Ogasztak a statisztikai adatok, és azonnal fel kell lépnünk, hogy megállítsuk Természetesen hosszú távú tervezésre is szükség van. Példátlan ez a helyzet, ezért a nemzetközi humanitárius rendszer óriási nyomás alá került. Biztos vagyok benne, hogy 2016-ban a humanitárius világ csúcs ö, hozzá fog járulni ahhoz, hogy növeljük a kapacitásunkat, hogy segíthessünk azoknak, akik rászorulnak erre. A világszerte kialakult gazdasági válság sajnálatos módon nem segít abban, hogy ezekre a kihívásokkal megfelelően szembenézhessünk. Szeretnék köszönetet mondani azonban a parlamentnek, és főleg ennek a szakbizottságnak, hogy állandóan segített ebben a tém- ezen a területen nekünk. Így biztosítva a folyamatos kifizetéseket, hogy kötelezettségvállásainkat teljesíthessük. Végezetül engedjenek meg néhány szót a jövőképemről. Óriásiak az eredetünk álló kihívások, akár csak az elszántságom és a lelkesedésem. Az a szándékom, hogy konszolidáljuk azt a kiváló munkát, amelyet elődöm Krisztalina Georgieva végzett. Először is. Továbbra is legfőbb feladatunkra koncentrálunk, alapvető segítségnyújtásunkra az áldozatoknak. Az EU nem érkezhet túl kevés segítséggel, túl későn. Egyszer sem. Szeretném, hogyha munkatársaink ott maradnának a helyszínen, és eredményeket tudnának felmutatni. Nem csak azon válsághelyzetekben, amelyek a mindennapok újság cikkeiben megjelennek hanem az úgynevezett idézőjelben elfelejtett válsághelyzetekben is, Jemenben, a Szaharaviban és más helyeken. Másodszorban e, együtt szeretnék működni a főképviselő asszonynal, Federica Mogherinivel, hogy segítsünk azoknak, akik valamilyen konfliktus helyzet miatt szenvednek, vagy katasztrófák áldozatai, hogy könnyebben dönthessenek. Egyszerűen megdöbbentem amiatt, amit hallottam, hogy a szíriai nők és lányok milyen erőszak áldozatai. Főleg a nőket és a lányokat sújtja az ilyen válsághelyzet, úgyhogy külön oda kell figyelnünk rájuk. Harmadsorban ki fogok állni a humanitárius segély sajátosságai és elvei mellett ezért kiváló alap erre Európa. A konszenzus a humanitárius támogatás szükségessége mellett. Negyedszerre jobb, ha megelőzünk valamilyen problémát, mint hogyha később kívánjuk orvosolni. Ezért továbbra is próbálok segíteni az egyeztetésben. Az ebben való befektetés ma sokat segíthet a holnap munkájában. Mimika biztos jelölt is sokat segíthet ebben. Ötöt sorban az ebola válság tökéletes példája arra, hogy nem csak koordinációra van szükség. Tényleg különböző országok és minisztériumok összefogására van szükség. A bizottságon belül már próbálkozunk ezzel, hogy az újonnan létrehozott sürgősségi koordinációs központ az ERCC segítségével minden érintettet egy asztalhoz ültessünk, de őszintén az eredmények még egyelőre nem elegendőek. Többre van szükség. Hatott sorban. Továbbra is meg kell védenünk az európai állampolgárokat. Az új polgárvédelmi jogszabályok végrehajtása megbízhatóbb, előreláthatóbb és hatékonyabb választ kíván a különböző katasztrófákra. De ugyanakkor hozzá kell járulnunk ahhoz is, ennek segítségével, hogy a katasztrófákat megelőzzük Európában. Végezetül az úgynevezett átfogó megközelítés. Elődöm nyomdokaiba szeretnék lépni, ugyanis bent is vagyunk, de ugyanakkor kint is. Ezért továbbra is segíteni fogok abban kollégámnak és kollégáimnak, illetve a főképviselőasszonynak, hogy a konfliktusok gyökereit tárjuk fel, hogy megerősítsük a konfliktus megelőzést, és fenntartható fejlődést segítsünk elő ugyanakkor továbbra is biztosítani szeretném azt, hogy a humanitárius segély, a human, humánus aspektust, a semlegességet, a részehajlás mentességet képviselje, a függetlenséget, és kiérdemelje azt a tiszteletet, ami jár neki. Ez az előfeltétele annak, hogy munkatársaink megfelelően dolgozhassanak és hozzáférhessenek az áldozatokhoz. Kedves kollégák! Az elmúlt két hét során nagyon sokat kellett tanulnom, hiszen ez a terület rendkívül sokszínű. Nagyon sok sürgős intézkedést kíván tőlünk, de gyorsan tanulok, és hogyha megbíznak bennem, továbbra is így teszek, hogy még inkább részletesebben megismerhessem ezeket a területeket. Rendszeresen vissza is fogok térni az önök szakbizottságához, hogy mindezeket meg is beszéljem önökkel. Köszönöm a figyelmüket! Um, thank you, Mr. Delanidis, for that. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kiváló bevezető előadást. És most térjünk rá a kérdésekre. Először a frakciók tehetnek fel kérdést. CF úr először az EPP részéről egy percben kérdezhet. Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlöm a kijelölt biztost körünkben. Megemlítette a bevezetőjében az ebola járványt, és ezt a munkájában prioritásként említette legalábbis a munkájára vonatkozott terveiben. A parlamentben, a plenáris ülésen tartottunk már erről egy vitát, és akkor különböző becslések hangzottak el. Például, hogy év végéig 20 ezer fertőzőt lehet, és ez néhány héttel ezelőtt volt ez a becslés Strasbourgban, és most 1,4 millióra teszik 2015. januárjára a lehetséges fertőzöttek számát, mármint a járványügyi hivatal, hogyha nem avatkozik be a nemzetközi közösségön, és elmondta, hogy cselekedni kell. Ön hogyan gondolja, hogyan értékeli a helyzetet a nemzetközi közösség és az Európai Unió egészen konkrétan milyen intézkedéseket tett az eddigiekben? Engedjék meg, hogy az anyanyelvemen folytassam. Az ebola járvány felvetette probléma nagyon komplex. Ezt el kell ismernünk, a nemzetközi közösség késve lépett, és alábecsültük ennek a járványnak a veszélyét. Tudjuk, hogy a járványügyi szakértők, akik jelen voltak a helyszínen, már az elején elmondták, hogy nagyon súlyos a helyzet, vagyis minél hamarabb lépnünk kell. Úgy gondolom, hogy az a levél, amelyet az önök szakbizottsága kiküldött, pontosan határozta meg a prioritásokat. Valóban azonnali lépéseket kell tenni orvosi képzettségem alapján is azt mondhatom, hogy orvosokra van szükség ott a helyszínen, illetve egészségügyi személyzetre kórházakat kell kialakítani, és ezt azonnal el kell kezdeni, ezt a tevékenységet. Hogyha a vírus a városi lakosságra is átterjed, gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné válik, tehát összehangolt fellépésre van szükség. A nemzetközi partnereknek szoros együttműködésben kell dolgozniuk ezen az ügyön. A tagállamoktól és hathatós fellépést várunk. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Válaszként arra kérdeznék még rá, hogy ha önt megerősítik hivatalában, konkrétan milyen lépéseket tervez biztosi hivatalában az ebola járvány megfékezése érdekében. Úgy gondolom, hogy politikai lelkiismeretem és orvosi végzettségem arra kötelez, hogy ott legyek a helyszínen. Úgyhogy az első látogatásom pontosan erre a területre irányulna. Szeretnék jelen lenni ott, tapasztalni a körülményeket és véleményt formálni. Hiszen így lehet csak felmérni, hogy mire van szükség, hogyan lehet megtervezni az együttműködést, az, az erőfeszítések összehangolását. Tehát ez volna az első utazásom és amit elmondtam, az meggyőződés számomra. Ezt a kötelezettségvállalást már megfogalmaztam, és más kollégáimnak, más orvosoknak is ezt üzenem. Hely, ott a helyszínen orvosokra ránk van szükség. Köszönöm. The next question is... A következő kérdés Litz úr az SND részéről. For your very intense, uh, Köszönöm szépen ezt a nagyon tartalmas bevezetőt. Egyetértek azzal, hogy a humanitárius krízisre választ kell találni, ez volt a fő iránya, a fő csapás iránya felszólalásának. Kérdésem, a jelenlegi tanácsi rendelet 1275 per 96-os rendelet, ez 1996-os. Ezt át kellene tekinteni, hogy figyelembe vegye a jelenlegi humanitárius kihívásokat, és a Lisszaboni szerződés szellemében kerüljön elfogadásra. A bizottság évek óta ígéri ezt, de nem tesz lépéseket a revízió érdekében. Az SND frakció többször elmondta, hogy szükség van e rendelet áttekintésére, annak érdekében, hogy a krízis által sújtott lakosságot gyorsabban, jobban érjük el. Egyetérte azzal, hogy 2016 előtt át kell tekinteni, eh, át kell alakítani ezt a 96-os rendeletet, és ha igen, melyek lennének ennek a fő elemei? Köszönöm szépen. Valóban jól informált, kedves kollégám. A bizottság kötelezettséget vállalt, hogy ezt a rendeletet átdolgozzam. Én úgy gondolom, hogy ez nincs örökre kőbevésve ez a rendelet. Hogyha új feltételek jelennek meg, akkor igenis szükség lehet a jogszabályok átalakítására. De az átalakítás mindig veszélyekkel is jár, fontos, hogy ne veszítsen erejéből a jogszabály. Szívesen nyitunk párbeszédöt e rendelet átalakításáról, és tisztázhatjuk, hogy hol van szükség a módosításra. Hogyha pedig sikerül közös álláspontot kidolgozni, akkor ezt e, ez alapján dolgozhatunk. Ám ez egy olyan döntés, amelyről a biztosok kollégiuma kell, hogy döntsön. Ennyi lenne az észrevételem. De meg lehet, hogy nincs is szükség átalakításra, hiszen ez a rendelet bevált. De minden esetre kész vagyok arra, hogy jövő évben a szakbizottsággal is konzultáljak a rendelet átalakításának szükségességéről, megállapítandó, hogy szükség van -e erre, vagy sem. Ha pedig bevált a rendelet, és nem kell átalakítani, akkor ne alakítsuk át. A második kérdés említette az ebolát. És arra van szükség, arról is beszélt, hogy az Európai Unión belül és az Európai Unió és más nemzetközi szereplők koordinációjára van szükség – azért, hogy a humanitárius segítségnyújtást hatékonyabbá tegyük. Az EU iraki nagykövetével találkoztunk nemrégivel, nemrégiben, és ő arról panaszkodott, hogy a multilaterális szervezetek eh, nem elég hatékonyan egyeztetik a fellépésüket. Nos, az ebola kapcsán is megoldást kell találni erre a kihívásra, és kérdezem, hogy milyen lépéseket javasol a tagállamok közötti jobb koordináció megteremtésére, illetve a tagállamok és a nemzetközi szereplők közötti koordináció megerősítésére. A koordináció nagyon fontos. A koordináció alapja annak, hogy hatékony és eredményes legyen bármilyen politikai fellépés. Az ebola esetén pedig, hogyha nincsen koordináció, nem tudunk mit tenni. Eredménytelenek leszünk. Ezért úgy gondolom, hogy a nemzetközi partnereinkkel folytatnunk kell az együttműködést. Már most az ENSZ fontos személyiségeivel vagyok kapcsolatban, Valerianus úrral például, vagy pedig a menekültügyi főmegbízottal. Hogyha megerősítenek biztosi pozíciómban, akkor illetve a jelölésemet megerősítik, akkor folytatni szeretném ezt a munkát, annak érdekében, hogy konkrét, hatékony és eredményes munkát végezzünk. A humanitárius fellépésekért felelős ENSZ biztossal való együttműködés előfeltétele a nemzetközi szintéren való együttműködésnek, ami az ebolát illeti alábecsülte a nemzetközi közösség az ebola szorító jellegét, új adatok állnak rendelkezésre, ez alapján kell fellépni. Köszönöm. Karski úr az ECR frakció nevében. Pani Przewodnicząca, Panie Komis... Elnök asszony, biztos jelölt úr. Az isztambuli első csúcs találkozó humanitárius témában 2016-ban összegzi, hogy mi történt ebben a témában az elmúlt időszakban, illetve a legjobb gyakorlatokat összegzi, hogy a jövőre vonatkozóan jobb megoldásokat találjunk. Viszont 2016 utára is meg kell fogalmaznunk a célkitűzéseket, hogy még hatékonyabban léphessünk fel. A kérdésem a következő. Ön hogyan fogalmazná meg az európai készültséget és a célkitűzéseket Európában erre a csúcsra? Köszönöm a kérdését. Valóban, 2016-ban Isztambulban ez a csúcs rendkívül fontos esemény lesz. Három oknál fogva. Először is nem kormányközi, eseményről lesz szó, vagy konferenciáról. A nemzetközi humanitárius közösség minden érintettje ott lesz. Nagyon egyértelmű célokkal, az innováció, a hatékonyság, érdekében a humanitárius intézkedések terén és persze megvitatják azt is, hogy egyáltalán hozzáférhetnek-e, vagy hozzáférnek-e a rászorulók a segítséghez. Ezen a konferencián részletesebben is megbeszélhetjük ezeket a kérdéseket. Úgy hiszem, hogy Európának jól fel kell készülnie. 2015-ben pontosan ezért rendezünk egy úgynevezett előkonferenciát Bukarestben. Úgy hiszem, hogyha meg eléggé konkrét költségvetési Nyilván a rugalmassági eszköz is nagyon fontos, ez azonban nagyon sok válság esetén nem elegendő. Aztán a tartalékra is utalt a költségvetésben, de ez további problémákat jelenthet a további költségvetés során, és utalt arra az abszurdumra is, hogy nem eléggé van összehangolva a kifizetések és a kötelezettségvállalások két oldala. hogyha már mindent kimerítettünk, és még mindig elvárások vannak a helyszínen, akkor felmerül annak a kockázata, hogy a jövőben nem lesz elegendő forrás, amivel a jövőbeli igényeket kielégíthetjük. Ön szerint hogyan lehetne segíteni ezen a helyzetem? Tökéletesen igaza van. Pontosan így fest a helyzet. Tudom, hogy az önök szakbizottsága már évek óta foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Én a Költségvetési Bizottság tagja voltam képviselőként, úgyhogy egy kis tapasztalatom nekem is van ezen a téren. Nagyon fontos kérdéseket vitattunk meg a DEVE költségvetéséről. Azt azért el szeretném mondani, hogy jó lenne, hogyha egyszer leülnénk, és megpróbálnánk mindenkit meggyőzni arról, hogy a humanitárius fellépés igen sajátos jellegű, és ezért pontosan ugyanilyen sajátos elbánást érdemel költségvetési szempontból is. Egyszer csak a kifizetéseknek és a kötelezettségvállásoknak valahol találkozniuk kell. Ami minket illet, a humanitárius segítségnyújtás terén többet kell tenni. Senki sem tagadhatja, hogy mi milyen sajátos területen tevékenykedünk. Ha 2016-ig sikerül egyensúlyba hozni a kifizetéseket és az elkötelezettségeket, felhasználva a tartalékokat is, akkor fenntarthatóvá válik a humanitárius segítség, annak ellenére, hogy mindig többre és többre van szükség. Mindenképpen új donorokra van szükség. Ezért ilyen szimbolikus a csúcs helyszínének megválasztása. Pótkérdés. Nos, a féléves értékelés akkor esetleg a költségvetési szabályokat is helyre teszi, amelyeket aztán majd a humanitárius segélyre is fel lehet használni? Vagy valamilyen derogációt javasol ebben a témában? Πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο χρόνο, το 2015, úgy gondolom, hogy már 2015-től ragaszkodhatnánk ahhoz, hogy ismerjék el, hogy mennyire sajátos tevékenységet végzünk. És szerintem ez elképzelhető. Tárgyalások keretén belül kiállhatunk emellett, ha ragaszkodunk hozzá. Úgy gondolom, hogy a humanitárius terület az, ahol sürgős az intézkedés, és annyira kiszámíthatatlan a helyzet. Ezért kell nagyon gyorsan fellépnünk, és ugyanakkor szükségünk van egyrészt a tartalékra, másrészt arra, hogy a kifizetések és a kötelezettségvállalások valahol találkozzanak. Tudjuk, hogy a civil szervezetek finanszírozásával nem lehet késlekedni mert ők nem, hitelezhet, nem hitelezhetnek a bankoktól, nem vehetnek fel hitelt. Most jött el a pillanat, hogy életeket mentsünk meg, és a szenvedéseken enyhítsünk. And Commissioner behind you. Gonosz úr a GUE részéről teszi fel majd a kérdést, és azt hiszem, hogy az ön nyelvén itt ül ön mögött. Igen, köszönöm, elnök asszony. biztos jelölt úr. Korábban súlyos vádak hangzottak el azzal kapcsolatosan, hogy bizonyos forrásoknak hűtlen kezelése történt, vagy akár korrupció a harmadik világbeli országoknak, például a Szomáliának nyújtandó támogatásokkal, segélyekkel kapcsolatosan, ha ezt megerősítik ezeket a híreket, hogyan szeretne reagálni az ilyen ügyekre, amennyiben hasonló ügyek felmerülnek az ön szolgált ideje alatt. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kolléga. Valóban Ezek tények, a csalások és a korrupció a valóság részei. Voltak ilyen esetek korábban, és ezekre hatékonyan reagáltak is az életékesek. Az általam kapott információk alapján jól működik a belső ellenőrzési mechanizmus, engem legalábbis így tájékoztattak, illetve ott van a szék is, amely ellenérzi az intézményeket. Megvannak tehát ezek az ellenőrző eszközök, és az ezek során végzett elemzésekből az derül ki, hogy hatékonyak ezek az ellenőrző eszközök. Ezeket ráadásul nagyon fontosnak tartja a bizottság minden szolgálata. Persze ettől még előfordulhatnak csalási esetek, illetve korrupciós ügyek, de ezeket nyomon kell követni, részletesen tájékozódni kell ezekkel kapcsolatosan, és én ennek érdekében megpróbálok mindent megtenni, de ennek tudatában kell lennünk, hogy bármikor történhetnek ilyen események, politikai akaratra van szükség, hogy ezekre megfelelő válaszlépéseket fogalmazzunk meg az úr. Beszélt eh, arról, hogy milyen politikai akaratról van szükség, és eh, különböző erkölcsi kérdések is felmerültek. Készen áll arra, hogy egy ilyen programot leállítsanak, eh, vagy elbocsássák azokat, akik ezt vezetik egy ilyen esetben? A válasz természetesen más megoldás nincsen. Ilyen esetekben nagyon szigorúnak, könyörtelennek kell lenni. Az európai adófizetők pénze forog kockán, ilyenkor nem bánhatunk ezt is kézzel az elkövetőkkel. Különösen, hogyha humanitárius segélyekre fordítandó forrásokról van szó. Szóval ezek eh, még nagyobb tiszteletben tartandó források, eh, ezeket eh, még nagyobb könyörtelenséggel kell védeni. az én kötelezettségvállalásom arra irányul, hogy ha ilyen esetet fedezünk fel, akkor az illetőket fel kell függeszteni, és igen, szigorú eljárásban kell kivizsgálni az ügyet. Az eddigiekben addig tájéko- arról tájékoztattak, hogy amikor ilyen esetek merültek fel, akkor nagyon határozott lépések történtek erre válaszként. Hautela asszony a zöldek részéről. Kiitos, Rova puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos vagyok bennem, biztos jelölt úr, hogy mindenki nagyra értékeli az ön jövőképét, amikor arról beszél, hogy a legsérülékenyebb embereket akarja megszólítani, és az ő hangjukkal akar válni azoknak akar hangot adni, azoknak az életének, akik nem jutnak hanghoz. Nos, azt kell, hogy mondjam, humanitárius válság sok kisebbséget jobban sújt, mint másokat, például a nőket, vagy a, vagy a fogyatékkal élőket, de hát a nők gyakran a többségi társadalomban is nehéz helyzetben vannak. Tehát hogyan tud fellépni annak érdekében, hogy a legsérülékenyebb társadalmi csoportokat, nőket, fogyatékosokat megvédje, és hogyan lehet biztosítani, hogy például a pénzeket is úgy pantlikázzák, hogy megfelelő megoldást adjanak a problémákra, például a nők szexuális zaklatására, vagy a közegészségügyi problémákra. Köszönöm szépen! ezt a kérdést. És köszönöm, hogy figyel a társadalmakban élő, leginkább kiszolgáltató csoportokra. Az embert azt tünteti ki, hogy nyílt szívvel foglalkozik és törődik a leginkább kiszolgáltatottabb, a leginkább rászorulók kérdésére, máskülönben az ember társadalmi jellege, szociális jellege vészel. A jelenlegi információk alapján, bár nem vagyok szakértő, és lehet, hogy tovább kell informálódnom, de a jelenleg rendelkezésemre álló információk alapján nem tudok konkrét választ adni a kérdésére, de humanitárius segítségnyújtás mm, indikátorai elgondolkodtatóak. És a civil szervezetek, akik gyakran a humanitárius segítségnyújtást nyújtják, bizony a nőket, a fogyatékkal élőket, vagy a szexuális zaklatos áldozatait is megszólítják, és lehet, hogy erre kell külön hangsúlyt tenni, hiszen a humanitárius segítségnyújtás alapértéke a humánumban rejlik. Nem szabad, hogy ez egy elméleti érték legyen, nem, az igazán védelemre szorulókat meg is kell védeni. Ja, haluaisin vielä jatkaa tätä Köszönöm szépen. Tovább folytatnám ezt a gondolatot. Sok millió ember él menekültáborokban. Van, aki már húsz éve menekültáborokban él, Kenyában vagy máshol. de beszélhetnék a közel-keletről, Jordániában vagy Libanonban hatalmas menekültáborok vannak, amelyek a falut, amely mellett vannak, túlnét, túlnőtték, és már-már város léptéket értek el. Van -e elképzelése arra, hogy hogyan lehet a menekült táborokban élő embereknek új uh, le reményt adni, és hogyan lehet az irányokba több pénzt átcsoportosítani? Köszönöm szépen. Nagyon pontosan írta körül a kihívást, amelyel szembenézünk. A kihívásról mélyreható vitát kell nyitnunk, meg kell beszélnünk, hogy ezeket a témákat hogyan lehet a legjobban napirenden tartani és követni. Hiszen évek, hogy nem mondjam, évtizedeken keresztül megoldatlan volt ez a probléma, egész generációk veszhetnek fel, és félő, hogy a szíriai menekülteket is ez a sors sújthatja, 4-6 millió gyermek szenved a szíriai polgárháború katasztrófájától. Vagy gondoljunk Kenyára, dél szudára Kongóra, alultápláltsággal küzdködnek az ott élők. Ezt lehet élelmiszersegélyes kiigazítani, de a pszichikai, a lélektani traumákat sokkal nehezebb ki javítani, ezen változtatni, hogyha egy gyermeknek nincsen életkilátása, akkor reménytelenségben nő fel. Nagyon fontos, hogy ez megjelenjen Isztambullal folytatott politikánkban is. Köszönöm, elnök úr. Köszönet, és jó estét kívánok, biztos jelölt úr. A válsággal kapcsolatban szeretnék kérdezni. A mexikói öbölben a fukushimai katasztrófa tükrében rájöttünk arra, hogy hiába vannak ilyen technológiai előrelépések, nagyon sok területen nem tudják kezelni az országok a, a válságot. Nagyon sokszor lehetetlen ez. Európában az atomerőművek megtalálhatók, és végül is, ami Fukushima-ban megtörtént, nagyon könnyen előfordulhat itt is, mégpedig katasztrofális következményekkel. Nos, három hónappal azután, hogy egy ilyen katasztrófa bekövetkezik Fukushima-ban vagy a mexikói öbölben, szembe tudunk-e nézni ezekkel a problémákkal, és ha igen, akkor hogyan? Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση που μας Köszönöm a kérdését. Ezzel át is térhetünk a humanitárius támogatással foglalkozó biztosi tevékenységei másik aspektusára, a katasztrófák elhárítására. Nagyon sok tanúságot le kell vonnunk a fukushimai események kapcsán, amikor több területen kell szembenéznünk katasztrófákkal, amelyeknek természeti eredete van. A polgári védelmet megfelelő felkészültségi alapra kell helyezni. ennek a mechanizmusnak, és a tagállamoknak egyre szorosabban kell összekapcsolódniuk. Azért reménykedem különösen, mert láttuk, hogy mi történt Boszniában. A közelmúltban sikeresebben tudtunk felkészülni az árvizekre, mint 2001-ben. Úgyhogy több közös fellépésről kell jogszabályokat alkotnunk, többet kell tennünk a megelőzés érdekében. A polgári védelmi mechanizmus pedig a legjobb alapja ennek. Szicíliában három ilyen kockázati terület van, és itt nagyon veszélyes balesetek történtek már. De valószínűleg valamilyen mérgező anyag került például a folyókba, úgyhogy ez ennek a régiónak a lakosait fenyegeti. Az ezen területeken élők az ilyen ipari kockázatokkal kell, hogy szembenézzenek. Ezek már ugye nem csak helyi problémák, hanem valamilyen európai szintűek is δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειε γύρω από το πρόβλημα στη Σικελία. Nem ismerem a szicíliai probléma részleteit, ezt be kell vallanom. Azonban hallottam a polgárvédelmi mechanizmusról. A válaszom az, hogyha egy tagállam segítséget kér, akkor ezen mechanizmus keretén belül erre van lehetőség és más tagállamokhoz is fordulhat. Volt erre már példa, például a déleurópai tűzvészek esetében. A polgárvédelmi mechanizmus az EU határain túl is aktiválható. A kérdés csak az, hogy van-e erre igény. A válságkezelési központban azonnal reagálhatunk, hogy még tragikusabb következményeket kerülhessünk el. Ez akkor történik meg, ha tagállam segítséget kér. Én nem ismerem azt a problémát, amely az önök régióját érinti, de ezt majd később részletesebben is megbeszélhetjük. Most pedig a vendégül látott bizottságokat hallgatjuk meg. Először a külügyi bizottság részéről Pereira úr, Preda úr. Köszönöm, elnök asszony. Biztos jelölt úr, először is gratulálni szeretnék kinevezéséhez. Rendkívül fontos terület ez. Nem csak azért, mert az Európai Unió nyújt legnagyobb mértékben humanitárius segélyt, hanem azért is, mert az európai állampolgárok, akiket képviselünk, a humanitáris tevékenységet igen jelentősnek tekinti az Európai Unió tevékenységi körében. Meg vagyok győződve arról, hogy ön minden szükséges kompetenciával rendelkezik, hogy feladatát jól lássa el. Ami a külügyi kérdéseket illeti. Kérdésem a következő. A főképviselő asszonya, hogy kíván együttműködni annak érdekében, hogy a humanitárius segély tiszteletbe tartsa a humanitárius támogatás alapelveit, a pártatlanságot, a függetlenséget, a semlegességet és a hatékonyságot, Úgyhogy ebben a kontextusban kíváncsi lennék a véleményére az ukrajnai helyzetről, ahol például az otthonukat elhagyni kényszerülőknek nagyon sokat segített az Európai Unió. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól illusztrálja azt az általános helyzetet, amelyre utaltam. Nagyon köszönöm. Köszönöm a kérdést. Tökéletesen igaza van. A koordináció, az együttműködés, a projekt tímek szintjén, ahogyan ezt Juncker elnök úr is ö, meghatározta, a bizottság elnöke, rendszeres és konkrét módon kell, hogy történjen. Ezért nagyon fontos a külügyi ö, projekt tím Mogherini alelnök asszony fő képviselő égisze alatt. Említettem, hogy mind humanitárius területért felelős biztos Georgieva asszony nyomdokaiba kívánok lépni. Tökéletesen igaza volt abban, hogy bent is vagyunk, de kint is, ami az információszolgáltatást illeti, ami a szakértők helyszínen való jelenlétét illeti, a projekt team munkáját, a válságok okainak feltárása terén. Nyilván politikai megoldásokra van szükség. Tudjuk, mit mondott a japán humanista. A humanitárius problémákra nincs humanitárius megoldás politikai megoldásra van szükség. A humanitárius támogatás ott a helyszínen segít, és bizony fontos a szerepünk a, a projekt team keretén belül, amikor szakpolitikákról beszélünk. De tartanunk kell magunkat a négy alapelvhez, mert ha nem így járunk el, akkor nem fogunk eljutni azokhoz, akiknek a legnagyobb, szegés, legnagyobb szükségük van a segítségre, az áldozatokhoz. Tehát minden áron hatékonyan kell fellépnünk, meg kell őriznünk a presztízsünket, illetve a humanitárius segély értékét. A Környezetvédelmi Bizottság részéről hallgassuk meg a következő kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az új polgári védelmi mechanizmusról szeretnék beszélni, hiszen a parlament dolgozta ki ezt az új mechanizmust annak érdekében, hogy a válaszadási mechanizmust megerősítsük. És most alkalmazni kell ezt a mechanizmust, amelyet kigondoltunk. Azt kérdezem tehát öntől, hogy milyen lépéseket tervez annak érdekében, hogy megfelelően és hatékonyan alkalmazzuk ezt az új megközelítést, úgy, hogy a bizottság koordinatív szerepét megtartsák. Hiszen az egyes tagállamokban vannak egyes polgári védelmi hatóságok, és az ő közöttük való egyeztetést, koordinációt a bizottságnak kell végrehajtani, ráadásul pedig a szakértők, a voluntary pool elve alapján egy irányba kell, hogy dolgozzanak, és a forrásokat is így kell felhasználni. Kérdezem tehát, hogy milyen koordinatív intézkedéseket tervez. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok! Kedves képviselőtársam, Látom, hogy mélyen ismeri ezt a kérdést. Csupán arra szeretnék utalni, hogy egyetértek önnel, ám a katasztrófa védelmi mechanizmus egy olyan mechanizmus, amely a tagállamok és a bizottság erőfeszítéseit katasztrófák esetén összekapcsolja, egy reakcióközpont koordinálja a fellépéseket, és koordinálja, hogy az egyik tagállam hogyan segítsen a másiknak. Természetesen van mit javítani ezen a helyzeten, ezen az elgondoláson. Lehetséges például a kollektív megelőzés, a kollektív prevenció is. Érdemes volna esetleg egy tartalékot, egy puffert kiépíteni, hogyha például az egyik országban ö, igény lép fel, akkor a másik országokban felhalmozott ö, forrás tartalékkal segíteni lehet ezen az országon. Ez nagyon hatékony lehet. Az a fontos persze, hogy a polgári védelmi mechanizmus projektjeit is fel tudjuk használni. Ami pedig az önkénteseket illeti, valóban az önkéntesek hatalmas tartalékot jelentenek, eh, erre a tartalomra kell építeni a mi politikánkat. Erre a tartalom, tartalékra kell építeni a fellépésünket. Így lehet csak hatékony a polgári védelem. Már most is egy jó mechanizmus működik, amely gyakorlatban is bevált. A határokon átnyúló fellépések során, ezen felül Izland, Norvégia, Firom és Mortenegro is részt vesznek ebben a mechanizmusban, és más országok, Európán kívüli országok is részt akarnak venni a mechanizmusban. Köszönöm szépen. Most a frakciók következnek. Az első felszólaló ebben a körben Ponga úr, eh, eh, Ponga elnök úr, ön mögött ül, ne lepődjön meg. Biztos úr, az el, megelőzés intézkedései nagyon fontosak, és a segítségnyújtás, hogy a háborús hatásokon segítsenek, de ugyanakkor, hogyha természeti katasztrófákról van szó, akkor is. Milyen stratégiát kíván bevezetni a rezisztencia javítása érdekében, és hogy csökkentse a kiszolgáltatottságot ott a helyszínen, a fejlesztési politika nevében lesznek-e konkrét intézkedések is, amik ezeket támogatják? Köszönöm. Ήδη κύριε συνάδελφε νομίζω είπατε την μαγική λέξη. Köszönöm. Már kimondtam a varázsszót, igen, de annak érdekében, hogy ennek értelme is legyen, minden kockázat csökkentő politikának és a rezisztenciának együttműködésre van szüksége. Tehát ezt is ki kell dolgozni. Együtt kell dolgoznom Mimica biztos úrral, a kollégámmal, hiszen ez a két terület egymást elegészíti ki. mi akkor lépünk fel, amikor azonnal is segítségre van szükség, de utána szükség van a fejlesztésre. Tehát így a két terület egymást követi. Persze akkor jó, működik ez jól, hogyha jó az együttműködés és a koordináció. Ezt már megbeszéltem kollégámmal, eh, ez főleg igaz a helyi közösségek szintjén, hiszen ott van valós szükség a fejlesztésre. Nekünk ki kellene használnunk az eddigi tapasztalatokat, és azokat a tanúságokat, amelyeket a Száhel területén szereztünk, és persze Afrika szarvában is, ez egy másik példája ennek. Természetesen a stratégián még javítanunk kell, meg kell találnunk a szinergiapontokat a helyi önkormányzati szervekkel, a helyi civil szervezetekkel, akik segítenek majd nekünk ebben. Nagyon fontos, hogy állandó dialógust folytassunk a finanszírozás témájában is. Így létrejön az alapvető infrastruktúra, és aztán lehet erre építkezni. Geruszálom úr lesz a következő felszólaló. Két kérdés egy csomagban. Ön a válságkezelésért is felelős lesz, és a legtöbb jelenlegi válság a népességmozgásokból, a migrációs mozgásokból és menekült áradatokból ered. Az Európai Unió határain nem állnak meg ezek a legtöbb esetben. A humanitárius válság a migrációs politikával hogyan függ össze, ez volna az első kérdésem. A második pedig ahhoz kapcsolódik, hogy ön többször beszélt a megelőzésről, hogy ma kell lépni és nem holnap, és el kell szakadni attól a gyakorlattól, hogy Európa túl keveset tesz cool későn, és ebben az elődjének a munkáját kívánja folytatni, aki most majd a költségvetésért lesz felelős. A szíriai válság és több millió menekültet érint, mégsem kapott megfelelő költségvetést ennek a kezelése. Rabbi Alfe. Kedves kolléga, teljesen igaza van, a humanitárius válságok egyre közelebb kerülnek határainkhoz, és az ilyen jellegű válságok igen súlyossá váltak, Európa felé irányulnak óriási migrációs hullámok. a szír-török határt egy nap alatt 138 ezer menekül lép, menekült lépte át, valóban valamit tennünk kell. A migrációért felelős, biztos személye, vagy ennek a jelöltje is ismert már Juncker úr. Pontosan ezért nevezett ki egy külön szakembert erre a területre vele nyilván közvetlenül egyeztetnem kell majd. Én a humanitárius ügyekért leszek felelős, hogyha megerősítést kapok a parlamenttől. Elsődlegesen az lesz számomra fontos feladat, hogy ott a terepen, a menekült táborokban bizonyos ügyeket meg tudjak oldani az egészségügyi ellátással, az oktatással kapcsolatosan, a vízellátással például. Ezek nagyon fontos kérdések, mert ennek segítségével, ezeknek az ügyeknek a megoldásával csökkenhetnek a migráció okozta problémák, a migrációs nyomás talán. Úgyhogy, mint a humanitárius felépésért felelős biztos, függetlensége megtartásával, nyilvánvaló, hogy együttműködésre lesz szükségem. Azt nem tudom elfogadni, hogy a humanitárius fellépést politikai célokra eszközként használják fel. Thank you. Mr. Luca for the... Köszönöm. Luka úr az ECR nevében. Presidentin. Köszönöm szépen, állok asszony. Biztos jelölt úr. A humanitárius segítségnyújtás biztosító emberek veszélyeztetésére kérdezek rá. Beszélt ön is erről, hallottunk arról, hogy például megöltek orvosokat, ápolókat attól félve, hogy ők terjesztik a betegséget. Hallottunk arról, hogy a különböző újságírókat vagy emberi jogi segítségnyújtókat eh, gyilkoltak meg a terroristák. Kérdezem, hogy készen áll-e arra, hogy eh, katonai segítséget kérjen a humanitárius segítséget nyújtó emberek védelmére, és ha igen, kitől kérné ezt, vagy pedig alapvetően elit elutasítja a katonai kiegészítő támogatást a humanitárius akciókhoz. Köszönöm ezt a kérdést, hiszen ez lehetőséget kínál arra, hogy megemlékezzek azokról az áldozatokról, akik az emberiességi humanitárius munkát végezve haltak meg, eh, váltak áldozattá. És hangsúlyozzam, hogy eh, milyen égbe kiáltó bűn az ellenükkel követett erőszak. Természetesen a security clearance a biztonsági eh, protokollok eh, szigorúan betartandóak. Vannak olyan NGO-k, civil szervezetek, amelyeket az Unió finanszíroz, és rájuk vonatkoznak ezek a biztonsági előírások, hiszen ők képzik a humanitárius fellépésben dolgozó munkatársakat, arra is, hogy hogyan lehet azokat a kockázatokat elkerülni, amelyek az ő munkájuk során felmerülnek. Persze ez attól függ, hogy hol dolgoznak, hol végzik a munkájukat. Valóban azon kell gondolni, hogy hogyan lehet kibővíteni a biztonságot ezen emberekre, hiszen gyakran olyan területen dolgoznak, ahol a biztonságuk nagy veszélye van és őszintén szeretnék szólni egy másik szempontról is. Ami a katonai biztosítást illeti, itt fenntartásokkal élnék. Ez valóban az ultima ráció kell, hogy legyen, az utolsó eszköz kell, hogy legyen, Máskülönben, hogyha nem így járunk el, akkor elveszítjük a semlegességünk, a függetlenségünk és a pártatlanságunk imidzsét, benyomását. Nem szabad, hogy ezt veszélyeztessük. Nem szabad, hogy a humanitárius segítségnyújtással politizáljunk, máskülönben a politika áldozatává válunk, és nem tudjuk elérni azokat, akiket voltak éppen el szeretnénk írni, akiknek támogatást szeretnénk adni. Köszönöm szépen, Michel úr az ALDE részéről. Köszönöm. Biztos jelölt úr, először is el szeretném mondani, amit eddig hallottam, igen megnyugtató. Ugyanis olyan személyiség örököse, aki ö, fémjelezte a bizottságot és nagyon tetszik az elkötelezettsége és a konkrét válaszai. Úgyhogy nagyon sok minden tényező befolyásolja a humanitáris segélyt. Ha viszont ezeket rosszul koordinálják, akkor nem hatékony. Emlékszem, hogy mi történt, amikor 2010-ben az ázsiai válságot próbáltuk kezelni, és hát ez is jó példája ennek emlékszem arra a stratégiára, amikor nem csak az európai donorokat és a bizottságot, hanem az összes többi világszintű érintettet is koordinálni próbálta. A második kérdésem, amiről eddig nem hallottunk. Szeretném tudni, hogy mi az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy van vagy nincs láthatóság az Európai Uniónak, amikor humanitárius téren lép fel. Emlékszem, hogy amikor én foglalkoztam ezzel a témával, és ahova elmentem, mindenütt csak az volt felül, hogy USAID pedig hát minimális segítségnyújtással voltak jelen, mégis az ő nevük fémjelzett mindent. Úgyhogy hiába vagyunk mi a legjelentősebb donorok, valamilyen módon ezt jelezni kell. Aztán van egy kis apróság, egy kis negatívum is, ami a fellépést illeti, a katonai jellegű fellépést. Ezt azért meg kellene mondani, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy valamilyen védelem nélkül nehéz eljutni az áldozatokhoz. Köszönöm. Biztos úr, ez rendkívül és különösen fontos kérdés, hiszen ön tette fel, akinek ebben a témában nagy tapasztalatai vannak, úgyhogy duplán fontos a felvetés. Azt szeretném elmondani, hogy valóban, ami Haitit, Haitit illeti, tényleg hiányzott ott a koordináció. Legalábbis az én ismereteim alapján. Ezért volt az, hogy úgy döntöttünk, reformálnunk kell a rendszeren, annak érdekében, hogy az ottani tapasztalatok alapján újra áttekintsük a dolgokat. Hiányzott ugyanis a vezetés koordinálása, és egyértelműen elmondta ön is, hogy olyan helyzetet teremtett, amely egyáltalán nem szolgálta a humanitárius segítségnyújtás hatékonyságát. Ott azonban eléggé elhúzódó válságról volt szó, a kolera is felütötte a fejét, a tifusz, úgyhogy minden, amit csak el lehet képzelni, sújtotta Haitit egyszerre, úgyhogy ez óriási katasztrófa volt. Az ENSZ reform programja tehát ezért érdemes megerősítésre az Európai Unió támogatására, hogy ennek a programnak a három alap kérdéséről, a vezetésről, a felelősségről és a koordinációról lehessen beszélni. Önnek tökéletesen igaza van abban, hogy olyan példa ez, amit el kell kerülnünk a jövőben. A következőt tehetnénk. Valeri Hamosszal tárgyaltam, azt hiszem, hogy nagyon jól ismeri ön is őt, és pontosan ez volt az egyik téma, amiről beszéltünk. Ami a katonai fellépést illeti, talán erre majd még a későbbiek során visszatérhetek. Igen, majd a végén 5 perce lesz, amikor visszatérhet bármilyen felvetésre. Köszönöm. Sánchez Caldente asszony a GUE nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, biztos jelölt úr, nagyon sok olyan helyzet alakul ki, amikor válsághelyzetről beszélünk, ilyenkor a nők és a lányok a legkiszolgáltatottabbak az szexuális támadások miatt, az erőszakos támadások miatt. Szeretnék arról beszélni, hogy milyen következményei vannak ezeknek a helyzeteknek, hogyan szeretne ezzel a kérdéssel együtt, ezen a kérdésen dolgozni, ez prioritása ön számára, vagy pedig úgy folytatódik a helyzet, ahogyan eddig, hogy a nők arra kényszerülnek, hogy az erőszak nyomán megszüljék gyermekeiket. Έχετε δίκιο ότι το θέμα της σεξουαλικής... Igen, valóban igaza van. A szexuális jellegű erőszak olyas valami, ami a válságokban eh, egyre nagyobb jelentőséget nyert. Szíriában, eh, Kongóban, eh, és ezt tapasztaltuk. Ezek az ügyek nagy jelentőséget nyertek, és természetesen nagyon határozottan kell fellépnünk ezen a területen. Arról tájékoztattak, hogy erre sajátos megoldások léteznek ezekre a problémákra, egészségügyi és pszichológiai szinten is segítségre szorulnak az áldozatok. Orvosként természetesen ilyen esetekben én az abortus támogatom. Úgy gondolom, hogy ilyen esetben egy nőnek ezt a jogot biztosítani kell, de tájékoztatni kell a lehetőségekről, és neki kell meghagyni a döntés jogát az adott ország jogszabályai alapján, és természetesen minden szükséges információt meg kell adni az érintetteknek egészségügyi és pszichológiai kérdésekben. Ez alapvető feltétele annak, hogy elmondhassuk magunkról, hogy tisztességesen és tisztelettel bánunk az érintett nőkkel, ami pedig a gyermekek elleni szexuális erőszakot illeti, ezzel a kérdéssel és sokkal hatékonyabban kell foglalkoznunk. Elsősorban pszichológiai segítségnyújtásra van szükség, támogatásra. A fiatalokat nagyon súlyosan érintik ezek az események, és ezért segítséget kell nekik biztosítani. A zöldek nevében követ, hallgassuk meg a következő kérdést. A válságok általában éjségválsághoz is vezetnek, és rövid távon az élelmiszer támogatással meg lehet oldani a helyzetet, de ezek hosszú távon veszélyeztetik a helyi gazdaságot, ráadásul elveszik az gazdaság nyereségességét. Milyen intézkedést akar biztos jelölt úr megragadni, hogy, fenntart, hogy a fenntartható mezőgazdasági fejlődést és termelést ne veszélyeztessék az élelmiszersegélyek, és a demokratikus vállalás szellemében járhassanak el a gazdálkodók is. Valóban úgy áll a dolog, hogy az élelmiszerek eh, élelmiszersegélyek nyújtása gyakran a helyi termelést veszélyezteti. Például a Szahali régiót megszólító Azsír program ugyanakkor nagyon jó példával jár elől, hiszen ez a program innováció a bizottság által támogatott fellépések kerében. A cash and voucher alapján működik, Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy ezekben a régiókban a készpénzt, illetve ö, utalványokat lehet felhasználni, és az élelmiszer segélyek voltak éppen arra ösztönzik a helyi termelőket, hogy eladják a saját terméküket, és ennek a megvételét támogatja az Európai Unió a támogatásokkal. Ez tehát egy új filozófia az Szaháli térséget megszólító humanitárius program vezette ezt be először, mely, még egyszer mondom, a mezőgazdasági termelés ciklusát veszi figyelembe, hiszen hogyha nincsen, nem jön létre ez a ciklus, akkor veszélyeztetjük az élelmiszer segélyekkel a rendszer működését. Persze ez nem egy mindenre eh, való gyógyszer, egy csodaszer, de segít, és eh, érdemes volna ezt az elvet minden programban alkalmazni, így biztosítva, hogy a helyi termelők és kistermelők ne kerüljenek veszélybe azáltal, hogy eh, nagy mennyiségű élelmiszer segély jelenik meg a piacon. Természetesen a segítségnyújtás, a rehabilitáció és a fejlesztés hármasát kell figyelembe, figyelembe vennünk, így tudunk jó eredményeket elérni. Az RD nevében hallgassuk meg a következő felszólalást. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió mindig is a tagállami és állampolgári befizetésekből nyújtotta a humanitárius segítséget. Ezért kellene tudniuk az állampolgároknak, hogy végül is hova jutnak ezek a pénzek. Na most nyilván önkéntes alapon történt ez, de ugye amikor politikai válságok ütik fel a fejüket, természeti katasztrófák következnek be, akkor az elvárások egyre nagyobbak és nagyobbak de szeretnénk tudni, hogy hogyan történik mindez. Nyilván monitorozni kell ezeket a támogatásokat, és azt is tudni, hogy milyen konkrét eredményeket érnek el ezzel a segítséggel. Az átláthatóság, ami az egyik legfontosabb célkitűzés, végül is ezekre a területekre is igaz, a humanitárius segítségre. Hogy tudják az állampolgárok, hogyan költik el a pénzüket ö, ö, erre a célra, és milyen eredményeket érnek el vele. Kedves kollega! Említettem, hogy teljes az átláthatóság, ami az előre irányzatokat illeti, és a forrásokat. Nyilván voltak problémák, de az én információm alapján azon projektek esetében, ahol korrupció ütötte fel a fejét, felfüggesztették a projekteket. Három szintű az ellenőrzés, és ez hatékonynak bizonyul, legalábbis ezt mondták nekem vannak azért olyan adatok is, ha ilyenek vannak, amelyek azt mutatják, hogy még nem elegendő mindez, akkor javítani kell rajta. Vannak bizonyos értékelések is. Tudom, hogy születtek ilyenek, és az ECO főigazgatóság szintjén, ami az alapok kezelését illeti, teljesen korrekt módon történik minden. De aztán vannak még magasabb szintek, például a bizottság, ahol abszolút semmiféle korrupcióról vagy csalásról nem tudok. Nem azt mondom, hogy a rendszerek tökéletesek, de az ellenőrzési rendszerek zöme hatékonyan működik. Nos, ha ezen értékelések során a, ma a külsős szakértői vélemények alapján úgy tűnik, hogy ezek arra mutatnak, hogy lehet javítani a rendszeren, akkor természetesen megtesszük. De nem szabad elveszíteni a forrásokat. A költségvetésre nagyon odafigyelünk. Én olyan országból származom, ahol a gazdasági válságot bizony megéltük mi is, úgyhogy szükség van ellenőrzésre itt is. Attached. Köszönöm szépen. A függetlenek nevében hallgassuk meg a következő kérdést. Biztos úr, kedves kollégák! Háborúk, katasztrófák, éghajlati, válto, éghajlatváltozási problémák. Ugye mi tűzoltóként lépünk fel, hiszen ezek természeti csapások. Azonban nem felejthetjük el, hogy bizonyos jelenségek vagy katasztrofák esetén mi is felelősek vagyunk. A 3000 migránsra gondolok például, akik meghalnak a földközi tengerben. Bizony itt van felelősség, felvetődik a felelősség kérdése a szakpolitikák miatt. Ott van például a rossz amerikai politika, amire utalnék és nagyon sok korrupt kormány politikájára, ahol mégiscsak segít Európa. Két kérdésem van. Továbbra is a legjobb kapcsolatokat építjük azon országokkal a világon, akik nem, veszik, nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, vagy nem tartják tiszteletbe a saját lakosaikkal szembeni kötelezettségeiket azon pénzek kezelésében, amelyeket mi adunk nekik. Kiegészítő kérdés, milyen eszközök állnak a rendelkezésére, mint biztos, hogy hatékony fellépést biztosítson ott a helyszínen, főleg a súlyos válságok esetén, mint a közel és a Középkelet. Köszönöm. Kedves kollega, őszintén szeretnék szólni önhöz. Sok dologban többé-kevésbé egyetértek önnel, másokban azonban nem. Úgy gondolom, hogy az őszinteség a legjobb alap a megértésre és az összefogásra. Nyilván minden segítség érdekli az illetékes biztost, és három elvet mindenképpen tiszteletbe kell tartani annak érdekében, hogy hozzáférjünk az áldozatokhoz, hogy a segítséget nyújthassuk. Ezeket teljesen függetlenül kell mm, tiszteletben tartani, legyen akármilyen európai politika, bármilyen politikai témában, Nekünk meg kell próbálnunk a probléma gyökereihez eljutni és ott segíteni. Ezért mondtam azt, hogy az alapfilozófia Georgieva asszony politikája, amikor is azt mondta, hogy in, but out. Tehát, hogy bent is vagyunk, de ugyanakkor kint is hogy megőrizhessük a humanitárius fellépést, bizony ott kell lennünk a helyszínen, de ugyanakkor meg kell őriznünk bizonyos fokig azt is, hogy távol tartjuk magunkat az eseményektől. Garantálnunk kell a humanitárius segítséget az alapelveknek megfelelően, a humani, humánus fellépést, az, a pártatlanságot, a semlegességet, a hatékonyságot, ezért veszünk részt a projekt team munkájában, ahogy ezt Juncker elnök úr definiálta, de ugyanakkor megőrizzük annak a lehetőségét is, hogy felléphessünk, hogy humanitárius segítséget nyújthassunk. Hiszen erről szól az egész humanitárius segély. Hogyha ezt elveszítjük, akkor elveszítjük az egész dolog lényegét. Zaboska for the EPP. Zaboska, asszony az EPP nevében. Köszönöm elnök asszony a szót. Napjainkban nagyon sokat hallunk Szíriáról, például a menekültek kapcsán. Az elmúlt három év során itt tényleg polgárháború alakult ki, több mint 9 ezer szíriainak kellett elhagynia otthonát. Itt tapasztaljuk a legnagyobb humanitárius és biztonsági válságot a világon. Az úgynevezett iszlám állam a keresztényeket és az összes többi kisebbséget Kurdisztánba üldözte. Biztos úr, ön úgy ítélje meg, hogy az Európai Unió és a tagállamok megfelelő mértékben nyújtanak humanitárius segítséget a szíriai és iraki menekülteknek is, hogy a közelgő teret túléljék? Köszönöm. Έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή της κατάστασης. Teljesen igaza van, nagyon helyesen érte a helyzetet. Nagyon is nehéz helyzetről van szó. Συνάδελφος κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα έκανε ειδική Biszképszi. És ugyanez volt a probléma, amikor Kurdisztánba látogatást tett elődöm, amelynek célja az volt, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen a helyzetről, a kisebbségek, etnikai és egyéb kisebbségek helyzetéről. A szociális médiában is tájékozódhatunk ezekről a kérdésekről, és nagyon sok mindent megtudunk az otthoni helyzetről, de konkrétabb lépésekre van szükség. Jön a tél, és egyre nehezebb lesz a túlélés ebben a térségben a menekültek számára, olyan programra van szükség, amely segíti a menekülteket, hogy átvészeljék a telet, és ezen közösen dolgozunk az ENSZ ügynökséggel, annak érdekében, hogy egy olyan programot alakítsunk ki, amely segíti őket átvészelni a telet, hogy a gyerekek és egyéb kiszolgáltatott csoportok is sikeresen túléljék ezt a nehéz időszakot. Szorosan nyomon követjük a helyzetet, és megpróbáljuk a lehető legjobban megismerni a helyzetnek minden vonatkozását. Ezen a területen különböző polgári védelmi mechanizmusokat léptettünk életbe. Lehet, hogy nem tudunk mindent elérni, amit szeretnénk, a nemzeti partnerek nélkül ezt egyébként sem tudnánk megtenni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kisebbségek érdekeit védjük, és amint már említettem, hozzásegítsük a menekülteket a tér átviseléséhez. A szocialisták nevében hallgassuk meg a következő kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Biztos jelölt úr. Bizonyára említette az Európai Unió és a tagállamok nagyon fontosnak tartják a humanitárius segélyek ügyét és a válságkezelést. Különösen és még inkább a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után, illetve az óta. Az Európai Unió szakpolitikája, önálló szakpolitikája lett az a humanitárius segélynyújtás. A fejlesztési együttműködés és a humanitárius segélynyújtás alapelvei és munkamódszerei különbözőek, de sürgősségi válaszadások után általában hosszú távú kötelezettségvállalásra van szükség fejlesztési támogatás területén is. Az átmenet időszaka a humanitárius segítségnyújtásból a fenntartható hosszú távú fejlesztés időszakára való áttérés során hogyan lehet a különböző elveket összehangolni. Ezekről szól a 2007-es konszenzus a humanitárius segényújtással kapcsolatosan. Ezt hogyan lehet támogatni, és ön biztosként hivatalában hogyan tud majd együttműködni a fejlesztési biztossal, illetve a főképviselővel összehangolandó a különböző politikákat, hogy elkerüljék azt, hogy szakadékok keletkezzenek ebben a nagyon fontos folyamatban. Kedves kolléga! Ez az ügy, amit ön felvett, valóban kapcsolódik ehhez a két tengelyhez. Kiegészítő jellege kapcsolódik egymáshoz a fejlesztés és a humanitárius segényújtás. Ön beszélt már arról, hogy hogyan kell együttműködnie a két területért felelős biztosnak. Valóban ilyen kapcsolatok vannak a két terület között. A helyreállítást a fejlesztéssel össze kell kapcsolni. Hogyha nincsen humanitárius fellépés, és nem készíti elő, ezt a fejl- elő ez a fejlesztést, akkor a fejlesztést nem tudjuk megindítani. Limicsa kollégámmal majd egyeztetnem kell erről a kérdésről. Az eddigiekben, Szahelben, Afrikában is volt már csátban például jó példa arra, hogy hogyan tudtuk összehangolni ezeket a fellépéseket. És ilyenkor hathatós lépésekre került sor. Én abban hiszek, hogy lehet még javítani ezt az együttműködést, Folyamatosan értékelnünk kell az intézkedéseinket, és ehhez arra van szükség, hogy elszámoltathatóságot biztosítsuk. Ehhez eszközökre van szükség, hogy az intézkedéseink színvonalát javítani tudjuk. Először is kockázatbecsülésre, kockázatkezelésre van szükség, ezt a kockázatot kezelni is kell, és ezután az ellenálló képességet kell fejleszteni, természetesen megfelelő méretgazdaságossággal. Δίνοντα λεφτά στην πρόληψη κερδίζει. Είναι ένα ευρώ. Úgy gondolom, hogy a megelőzés mindig hathatósabb, mint a kezelés. A, be, a megelőzésre fordított egyetlen euró 7 eurónak felel meg, amikor már a probléma kialakulása után kívánjuk kezelni a helyzetet. Köszönöm az ECR. Az ECR nevében Kaszki képviselő. Biztos jelölt úr. Arról beszélt, hogy nem akar katonai támogatást kérni és felhasználni a humanitárius beavatkozások támogatására. Nos, ezt üdvözlöm. Ugyanakkor nagyon sok nemzetközi jótékonysági szervezet felhasználja a katonai vagy a félkatonai paramilitáris szervezetek segítségét, hiszen hiszen hiszen gyakran ezeknek a segítségnyújtása nem olyan látványos. Kérdezem tehát, hogy felhasználja ezeket a biztonsági szolgálatokat, vagy nem hivatalos katonaság segítségét az emberiességé, a humanitárius segítségnyújtás területén. Különbséget kell tenni, ez egy nagyon érzékeny kérdés, ehhez kétség nem férhet tapasztalataim alapján a tapasztalataim vezethetnek. Az elv az, hogy elkerüljük a humanitárius segítségnyújtás során a katonai fellépést, hiszen ezzel elveszítjük a függetlenségüket, a semlegenségünket, amit pedig biztosítani kell annak érdekében, hogy a humanitárius segítség célba érjen. De vannak olyan esetek, amikor a katonai segítségnyújtás elengedhetetlen volt. Annak érdekében, hogy mondjuk életeket mentsünk. Líbiában például. Líbiában létezett katonai segítségnyújtás az életek védelme életében, érdekében. Vagy Szomáliában is volt katonai beavatkozás. Van egy másik példa, egy nem jó példa, egy nem sikerült példa, ez pedig Afganisztán példája. Ahol a katonai segítség, a katonai beavatkozás egy olyan problémát váltott ki, amelyet a humanitárius segítségnyújtással kellett megoldani. Tehát nagyon érzékeny kérdés ez, és mindig a helyi viszonyokhoz kell ezt eh, viszonyítani. Ezt erről beszéltem. Politikusok vagyunk, vannak elveink, amelyeket követünk, De előfordulhatnak olyan morális vagy másfajta dilemmák, amikor el kell térni az elvektől, például, hogy a humanitárius segítségnyújtás szélbeérését csak úgy lehet biztosítani, hogy katonai segítségnyújtást adunk nekik. Az oszlói elveket figyelembe kell venni, de mondom, az emberi élet nagyon fontos, és lehet, hogy ennek érdekében kell fellépni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm ezt Szilianius úr a bizottságunkban. Beszélt személyes emlékeiről, és arról, hogy milyen nehéz helyzeteket kell kezelnie. Ami számomra nagyon érdekes volt Mimica úr felszólalásával kapcsolatosan, hogy nagyon sok emberieségi munkában dolgozó vesztette életét ezeken a helyszíneken. Mimitra úr is beszélt arról, hogy biztosítani kell a terepen munkát vállalók biztonságát, és nagyobb figyelmet kell fordítani a civil szervezetek munkájának biztosítására. Az általános kritériumokon túlmenően, amelyek a bizot, amelyeket az Európai Unió megfogalmaz, milyen intézkedéseket próbál megfogalmazni annak érdekében, hogy a humanitárius munkát végzők biztonságát, fizikai biztonságát garantálni tudják. Köszönöm. Εκτιμώ πολύ, κυρία συνάδελφε, αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνετε στο θέμα. Nagyon fontosnak tartom ennek a kérdésnek a kezelését, igen, kényes kérdésről van szó. Számomra is nagyon sok álmatlan éjszakát okoz ez. Különösen az ön által említett eset, a brit humanitárius aktivista esete. Nagyon fontos, hogy képzésben részesítsük az ilyen munkában résztvevőket. akik a civil szervezeteket képviselik a háborús zónákban. Más biztonsági kérdésekről nem tájékoztattak, ami a humanitárius munkavállalókat illeti. Ezért én úgy gondolom, hogy bölcs megoldás volna, hogyha egyeztethetnék önnel erről a kérdésről, Nincsen több információm erről az ügyről, de minden esetre Mica úr és én is egyeztetni fogunk erről az ügyről. Lehet, hogy különleges szakértőkre van szükség, különleges ismeretanyagra. Szó esett korábban arról, hogy félkatonai szervezetek működnek ezeken a területeken, ezekre a veszélyforrásokra is megoldást kell találnunk. az európai önkéntességi kezdeményezés is fontos szerepet kap eh, ezen a területen. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az önkéntesek részt vegyenek humanitárius fellépésekben. Hogyha vannak olyanok, akik biztonsági kérdésekre szakosodtak, ők segíthetnek például a civil szervezeteknek a biztonságosabb munkafeltételek elő teremtésében. Ez csak néhány ötlet, ami felmerült bennem, de természetesen a biztonság kérdésein sokkal szisztematikusabb munkát kell végezni. Eh, Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη θαραλέα... Kedves eh, biztos jelölt úr, nagyon örültem, amikor eh, a válaszait hallottam olyan értelemben, hogyha az Európai Parlament megerősíti az ön kinevezését, akkor Afrikába látogat az ebola által sújtott térségekbe. Úgy gondolom, hogy egy biztos ahhoz, hogy betöltse stratégiai szerepét, időről időre a frontvonalban kell, hogy szolgálatot teljesítsen. Meg tudja erősíteni, hogy amit az imént mondott, tervezett látogatásáról, ugyanígy igaz lesz majd mandátuma során más humanitárius válságok esetében. Kedves kolléga! Ahogyan mondani szoktuk, ami a szívemen, a számon. Komolyan gondolom tehát eh, mindent, komolyan gondolok minden szót, amit eh, kimondok, ez kötelezettségvállalás számomra, különösen, hogyha az önök szakbizottsága előtt jelenek meg, hogyha itt kötelezettségvállalásnak adok hangot, akkor természetesen ezt teljesíteni és fogom, különben politikusként minden hitelességemet elveszíteném. Természetesen az első látogatásom az ebola által sújtott térségekbe irányul majd, hogy ott a terepen első kézből tapasztalja meg a helyzet súlyosságát, de egyfajta üzenetet is szeretnék ezzel közvetíteni, hiszen egészségügyi munkásokra, személyzetre van szükség a válság enyhítése érdekében, és nagyon fontosnak tartom ennek az üzenetnek a közvetítését. Arról tájékoztattak, hogy az Egyesült Királyság már kialakított néhány új kórházat, illetve a ciprusi külügyminisztériummal felvették a kapcsolatot, Ciprusról orvosokat kértek átirányítani ebbe a térségbe. Az én személyes hozzájárulásom biztosként, a humanitárius fellépésért felelős biztosként, hogy jelenlétemmel egyfajta üzenetet közvetítek ciprusi orvos kollégáim felé, hogy ők is utazzanak el ebbe a válság a térségbe. Ennek vannak tehát praktikus, gyakorlati vonatkozásai is. Fontos, hogy tudjam az erőfeszítéseket ott a helyszínen összehangolni, de van ennek szimbolikus üzenete is, hogy ne féljenek az orvosok az itteni munkavállalástól. Azok az intézkedések, amelyeket mi javaslunk, csak olyankor kivitelezhetőek, hogyha evakuációra is lehetőség van, hiszen úgy nem küldünk oda felelőtlenül egészségügyi személyzetet, hogy nem tudjuk, hogy el tudják-e végezni a munkájukat. A zöldek nevében adom meg a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen. Az elfelejtett válságokról beszél, de az elfelejtett emberekről, az elfelejtett népekről is szeretnék beszélni, azokról, akiket nem látunk, akiket nem érünk el, gondolok csak jarmukban élő emberekre, vagy a jacidekre a, a Szennyánhegyen. De vannak olyan emberek, akiket nem látunk, nem érünk el, például a Nuba hegyben élők Szudánban. Azután vannak olyanok, akiket elérünk, de nem látunk. Gondoljunk olyan emberekre, ahol, akik élnek mondjuk a keleti Kongó vidékén, vagy Goma környékén, az északi Kivu területen, ahova nem jut el a nemzetközi támogatás, a nemzetközi segítségnyújtás. Goma körül megérkeznek a szállítmányok, de a, a a kormánycsapatok, illetve a gerilla csapatok nem engedik meg, hogy a humanitárius szállítmányok északabbra is kerüljenek. Azt látjuk, hogy a humanitárius terület beszűkül. Holisztikus kérdésem az, hogy mit lehet tenni, hogy megakadályozzuk, hogy a humanitárius terület tovább szűküljön. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέσατε ένα πολύ σημαντικό Valóban ez egy alapvető jelentőség kérdés. Egyszerűen nem fér mindenhova oda a humanitárius segítsége, nem minden áldozatot érünk el. Ez egy olyan kérdés, amelyre nem könnyű megtalálni a megoldást. Őszintének kell lennünk. A humanitárius problémákat politikai úton kell megoldani, így tudjuk csak a probléma lényegét elérni. Mi több, azt mondom, hogyha megbíznak azzal, hogy biztos legyek, illetve bizalmat vetnek belém, akkor mindent megteszek annak érdekében, hogy elérjük az áldozatokat. És akár az öldő, ördöggel is lepaktálok e cél elérése érdekében. Máskülönben minden csak elméleti marad. Egyszerűen párbeszédbe kell keveredni mindenkivel, párbeszédet kell kezdeményezni mindenkivel annak érdekében, hogy az áldozatokat elérjük. Mondom még egyszer, akár az ördöggel is, ha le nem is paktálok, de legalábbis tárgyalok, azért, hogy meggyőzzem őt arról, hogy a humanitárius segítségnyújtásra rászorulókhoz eljusson humanitárius segítség. Köszönöm szépen. Gill úr az FDD frakció részéről. Köszönöm. Sok mindent hallottunk az Afrika szarvánál lévő öm, ö, szomáliai kalózkodásról, amelyet az EU túlhalászása váltott ki. Ugyanakkor azt e, olvassuk, hogy 42%-kal nőttek a kalóz támadások a gíneai öbölben. És e, ezek a kalózok e, inkább a rablásban sem, mint a váltságdíjak kiváltásában érdekeltek, és ezért sokkal durvábbak. Sokak közül volt halászok. És furcsa módon tehát az EU hozzájárult ahhoz, hogy Nyugat-Afrikában elszegényedjen a lakosság. A 2004-es jelentésben a jelentés arról szól, hogy veszélyes, ahogyan az EU halászati politikája Nyugat-Afrikában szegénységet vált ki. Ám 2004 óta az EU nem tett semmit, és most a nyugat-afrikai kalózok veszélyeztetik a nemzetközi hajóforgalmat. Juncker úr leveleiben melyet önhöz írt, arról beszélt, hogy a reformra van szükség, a reformhoz pedig változásra van szükség. Kérem tehát magyarázza meg, hogy 7-6 év elteltével miért nem tettek semmit a volt EU biztosok is kérem kommentálja, hogy milyen stratégiával akarja ön megoldani ezt a kérdést. Hát ez egy nagyon specifikus kérdés, amelynek a részletei ről nem rendelkezem pontos információval, nem is foglalkoztam ezzel a kérdéssel a halászat kérdéseivel, és valóban nem is az én portfólium, az, az én humanitárius segítségnyújtást koordináló felelősségi körömhöz tartozik ez. De valóban, Szomáliában nagyon súlyos politikai problémák vannak, nagyon nagyok a kockázatok, sajnos. az alultápláltság eh, réme fenyeget, nem jutnak az élelmiszerhez az emberek, és sokat teszünk annak érdekében, például a SHARE programmal, amelyel próbáljuk a szomáliai helyzetet orvosolni. Ebben ezzel a programmal voltak éppen növekedési útra akarjuk a régiót állítani. Nem szabad az Európai Unió fellépését lebecsülnünk. Az a feladatunk, az a célunk, hogy az ottani lakosság a saját sorsát ismét kézbe vehesse. A túlhalászás kérdéséről nem rendelkezem aktuális információkkal, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió nagyon is sokat tett a régió érdekében. Nagyon komoly humanitárius segítséget nyújtottunk az Afrika szarván lévő térségnek, illetve nyugat-afrikai országoknak is, ezt el kell ismerni. Még egyszer mondom, a túlhalászás kérdéséhez azonban nem tudok szólni. Téves volna, hogyha én olyan kérdésekhez szólnék hozzá, amelyek nem az én hatáskörömbe tartoznak. Jensen, the... Jensen úr a függetlenek képviseletében. Sir. Eh, Elnök asszony, az élelmiszer segélyek nyújtása időről időre szükségesé válik, és az élelmiszer segély sokszor eh, életfontosságú az egyes régiókban élők számára. Tudom, hogy sokan elmondták már ezt, nagyon sokszor élelmezési katasztrófa áll elő, mivel az élelmiszertermelés megszűnik a válság sújtotta térségben. Lehet ezt biztosítani, hogyha szükségesé válik az élelmiszersegély, a helyi élelmiszertermelők védelmet élvezzenek, és ne a csőd legyen az osztály részük. Már említettem az Azsír esetet. Ez egy száhelbeli program volt. Ebben figyelembe vették azt a körülményt, hogy a helyi megtermelt élelmiszernek kell, ezt kell előnyben részesíteni az élelmiszer szegélyek során. Egyfajta utalványrendszer dolgoztak ki, amelynek segítségével lehetővé tették a segélyezettek számára, hogy helyi termékeket vásároljanak. előfordult, hogy élelmiszer formájában küldtük a helyszínre az élelmiszersegélyeket, és ezek nem érték el a kívánt célt. Az ellenálló képesség fokozásának stratégiájában ez alapvető intézkedés figyelembe kell vennünk minden esetben a helyszínen adódó feltételeket, és nem szabad, hogy a helyi élelmiszertermelést felborítsa vagy megzavarja az általunk nyújtott segély. Szerintem lehetséges az, hogy fokozzuk az ellenálló képességet, egy ilyen új, innovatív megközelítéssel már, ami az EU nyújtotta élelmiszersegélyeket illeti. Azok, akik ezeket az új elképzeléseket kidolgozták, komoly emberek, a téma szakértői. És nagyon meggyőzően tájékoztattak erről a stratégiáról, amit ellenálló képesség növelésnek, fokozásnak neveztek el, és úgy gondolom, hogy az, a gazdasági főigazgatóság költségvetéséből tovább kell támogatni ezt a programot. Az EPP nevében hallgassuk meg a következő felszólalót. Köszönöm, elnök asszony, és én is üdvözlöm a kijelölt biztost, és köszönöm, hogy ilyen őszintén válaszol a feltett kérdésekre. A katasztrófa helyzetek kezelése nagyon nagy kihívást jelent az Európai Unió számára. Három konkrét kérdést szeretnék feltenni. Először is, Európa gazdag, nagyon szerencsések vagyunk az Európai Unióban, hogy vannak civil szervezetek, amelyek ilyen nagyszerű munkát végeznek, humanitárius munkát. Hogyan lehet javítani a civil szervezetekkel való együttműködést, különösen ezen a területen? Másodszor az MFF 2016-ban új kereteket ad a források előteremtésének új plafonértékekkel. Gyakorlatilag egy év múlva ez életbe lép. Harmadszor pedig az előrejelezhetőség, kiszámíthatóság és az időszerű támogatás nagyon fontos. Mit lehet tenni ennek érdekében, hogy a civil szervezeteink valóban kezelni tudják az egyre nagyobb számban kialakuló válsághelyzeteket? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseit, kedves kolléga. Valóban, nagyon is igaza van. Az alapvető kérdés, hogy megpróbáljuk egyensúlyozni a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket. Ez fontos alapelv. Fő célunk a bizottság munkájában az, hogy az önök segítségével erre természetesen szükségem van, meg kell győznünk a biztosok kollégiumát, hogy a humanitárius fellépés különleges munka, civil szervezeteket kell támogatnunk, hogy a helyi civil szervezetekkel együttműködve tudják a munkájukat kifejteni valóban. Igaza van, ez a célunk, és ez olyan cél, amelyet még a félidős felülvizsgálat előtt el kell érnünk. Ez olyan cél, amelyet már most meg kell valósítanunk, ezért hiszek abban, hogy a mai döntés, amit a Költségvetési Bizottság hozott, nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy mögöttünk áll a parlament, ennek fontos politikai üzenete is van. Ezt az üzenetet mindenkivel meg kell értetni. A DEVE Bizottság szeptember 10-én egy levelet intézett a bizottság felé, hogy próbáljuk meg kiegyensúlyozni a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket. Ezt az erőfeszítést folytatni fogjuk közös erőfeszítéssel. Remélem, hogy önöket magam mögött tudhatom. Biztosítanunk kell, hogy a kifizetések és a kötelezettségvállalások arányban vannak egymással, hogy a civil szervezeteket valóban táj- támogatni tudjuk. Egyébként cselekvésképtelenek leszünk, Viszont nagyon fontos, hogy a terepen dolgozók bizalmát megőrizzük. Schlein asszony a szocialisták nevében. Integráciál komisszára dizinyát. Köszönöm, elnök asszony, köszönet biztos jelölt úr. Nagyon sok olyan katasztrófa történik, amiket nem lehet elkerülni, azonban a megelőzés és a védelem sokat segíthet. 2010-ben az ECO jelentős költségvetési része a kockázatok csökkentésére fordítódott. Ez nagyon fontos része az Európai Uniós politikáknak. Az életek megóvása, megvédelme nagyon fontos, hiszen az élet a legfontosabb. A jövő évi Japán konferencia tükrében a bizottság mit gondol erről a témáról, és mire koncentrálna európai, illetve nemzetközi szinten? Köszönöm. Πολύ σωστά κυρία συνάδελφε είπατε ναι, ότι το 2013 το Kolléganő tökéletesen igaza van, 20%-a a költségvetésnek a prevencióra fordítódott. Ez jelentős összeg. Ez pedig azt jelenti, hogy legalább 7 eurót kell arra költeni, hogy elkerüljünk válságokat. Úgyhogy ennyit kellene megtakarítanunk. Ez nagyon fontos. Említette, a jövő év márciusában megrendezendő konferenciát Szendályban. A Hogói keretprogramról lesz itt szó. Itt európai álláspontra lesz szükségünk, ez a humanitárius fellépését felelős biztos, és az egész Európai Bizottság álláspontja kell, hogy legyen. Úgyhogy közös álláspontot kell kialakítanunk, ami igen meghatározó lesz. Sokkal hatékonyabb is, hogyha mind a bizottság, mint a parlament támogatja. Már említettem, hogy esetleg workshop szervezésével próbálhatnánk meg kialakítani ezt a közös álláspontot, annak érdekében, hogy a bizottság, amely majd az EU-t képviseli Szendályban, sokkal hatékonyabban léphessen fel. Úgy hiszem, hogy az ellenálló képességfejlesztés és a megelőzés kell a két alap kiinduló pont legyen, mert a megelőzés sokkal jobb megoldás. Az ECO rendkívül hatékony ezen a területen, sokat segíthet nekünk, annak ellenére, hogy rendkívül nagy nehézségekkel kell küzdenünk abban az esetben, hogyha több válság is kialakul egyszerre. De úgy gondolom, hogy ennél sokkal többet is tehetünk. Az ECR képviselője következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, állok asszony. A gyógyszerekre szeretnék rákérdezni az akut helyzetekben, amikor egy olyan helyzet jön létre, ahol humanitárius segítségre van szükség, gyakran terjednek a járványok. Ilyenkor az antibiotikumokat kell használni, de tudjuk, hogy az antibiotikumok gyakran elhagyták a, elveszítették a hatékonyságukat, mert rezisztens baktériumok alakultak ki, ugyanakkor az a fontos, hogy hatékony gyógyszerekkel jelenjünk meg a terepen, és gyógyítsuk a betegeket. Az ön hatáskörében milyen intézkedéseket tud elképzelni annak érdekében, hogy preventív módon fellépjünk, és alternatív gyógyszereket tudjunk beszerezni, másodszorban hogyan lehet az ilyen gyógyszerek fejlesztését előbbre vinni, felgyorsítani, figyelembe véve azt a tényt, hogy 15-20 évbe telik, még egy új antibiotikumot kidolgoznak. Nos, a kérdés visszaemlékeztet diákkoromra. Akkor orvos egyetemistaként az alternatív gyógyászatról, a hagyományos gyógyászattal szembenében is gondolkoztunk. Erről a kérdésről azonban, hogy a kérdésre is válaszoljak, az egészségügyi biztossal is egyeztetnem kell. Jelzem azonban, hogy az egészségügyi biztos jelöltel már találkoztam, eszmét cseréltünk az ebola járványról, és egy konstruktív előrevezető vitát kell folytatnunk a e kérdésről majd. A hagyományos antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztencia nagyon aggasztó. Ám azok a civil szervezetek, amelyek a e kérdésekkel foglalkoznak, fontos szerephez juthatnak a vírusok és a mikrobák és kórokozók terjedésénél információkat szolgáltathatnak, és végezetül az ő, tehát a civil szervezetek segítségével lehet majd olyan antibiotikumokat találni, amelyek kezelni tudják a betegségeket. A civil szervezetekkel való együttműködés azért nagyon fontos, mert ők ismerik a legjobban a helyzetet, és persze mindenek fényében nem akarom kizárni, hogy esetleg alternatív gyógyszereket, gyógyászati eszközöket is használunk. Ezeknek egyébként sok afrikai társadalomban nagyon nagy az elfogadottságuk, és így a gyógyszerek öngyógyító, a gyógyszerek segíthetik az öngyógyítás, az öngyógyulás folyamatát. De kérem, értse meg, hogy ehhez a kérdéshez minden helyi tényezőt figyelembe kell venni, és ezért érdemes a civil szervezetekkel kapcsolatba lépni. Thank you. Köszönöm szépen. Görenc úr az Alde nevében következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos jelölt úr, többször is említette, hogy első látogatása az ebola által sújtott egyik országba történik. Három hét múlva azonban kétszerese lesz az áldozatok száma, hogyha valamilyen hatékony megoldást nem találunk. Novemberben lesz ez a pillanat, amikor utazhat, de addigra már lehet, hogy négyszerese lesz az áldozatok száma. És mi lesz márciusban, amikor a csúcs ö, megrendezésre kerül, amikor azt fogják majd mondani, hogy a nemzetközi közösség nem volt a helyzet magaslatán? Hisz-e abban, hogy az egészségügyöt multilateriális szintjének elemzésével lehet-e megoldást találni erre a helyzetre. Amikor Genfben járt, talán kicsit határozottabban kellett volna fellépnie a nemzetközi közösséggel szemben, én fanatikusa vagyok a multilateriális rendszereknek, de el kellett volna mondani, hogy hát vannak dolgok, amik nem működnek. Mert ennek a válságnak bizony vannak felelősei, és mindannyiunknak ki kell ebből vennünk a részünket. Έχετε δίκιο ότι και ήδη έγινε παραδοχή και από τον πρόεδρο. Önnek igaza van. Obama elnök úr már bevallotta, és az ENSZ biztonsági tanácsának elnöke is, hogy nem igazán léptünk fel megfelelően az ebolával szemben. Én csak azt szeretném elmondani, hogy Giergava asszony már március óta húzza és kongatja a vészharangot. Ő volt az, aki az első eurókat oda küldte. Tehát az Európai Unió volt az első, aki a megfelelő üzenetet közvetítette. Úgyhogy ezt is el kell mondani, hogy fair módon járjunk el, de önnek igaza van, ami a multilaterális egészségügyi rendszert illeti, ott egyértelműen és világosan ki kell mondani a dolgokat, mert igen, valóban későn léptünk fel, tényleg késlekedtünk. Minden esetre úgy ítélem meg, hogy az első látogatást az ezáltal sújtott területre kell szervezni, és ott lenne lehetőség arra, hogy a gyakorlatba átöltessük azt, amiről beszélünk. Ugyanis itt kopogtat a mi otthonaink ajtaján ez a járvány. A Világbank egyik járványügyi szakértője mondta ki, hogy első alkalommal kell szembenéznünk ilyen jellegű járványjal. Ezért mondtam azt valóban, hogy ha oda ellátogatunk ebbe a régióba, amelyet sújt ez a járvány, segíthet abban, hogy konkrét intézkedések szülessenek, ezért szükség van egy mobil csapatra, orvosokra és nővérekre, hogy aztán lassan, de biztosan segítsünk az érintett országok egészségügyi rendszermével. Mert ha nem, akkor csak homokvárat építünk. Úgyhogy ott kell rendbe hozni az egészségügyi rendszert a helyszínen. Köszönöm szépen, kérnék mindenkit, hogy tartsák az idő korlátogat. Tíz perccel már kifutottunk az időből. Sánchez Cayeta asszony a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ciprusként bizonyára kényes kérdés ez ön számára. 2011-12-ben Palesztina több mint 200 millió eurót kapott az európai intézményektől. A palesztin területen több kórházat támadtak meg a legutóbbi támogatásokban, illetve teljesen elpusztítottak bizonyos iskolákat. A kérdésem a következő. Felszólítja Izraelt, hogy vállaljon felelősséget ezekért a pusztító támadásokért? Hogyan lehet különösen a gázai térségben hathatósabb segítséget nyújtani a szenvedőknek, de akadályt jelent, hogy Izrael közvetítésével jutnak el a térségbe a segélyek. Köszönöm. Είναι γνωστό ότι η Κύπρος να είναι πολύ κοντά σε αυτές τις... Közismert, hogy Ciprus földrajzilag nagyon közel helyezkedik el ehhez a térséghez, amelyet súlyos humanitárius válság sújt. Szíria, Gáza, Izrael, a régiók, régió országai nagyon súlyos helyzetben vannak. Törökország, Libanon, nem tudom, hogy Libanon mennyi ideig tudja még tartani magát a menekült áradat jelentette nyomással szemben. Ez óriási sok a régió egésze számára. és ebben csak mellékes tényező az a tény, hogy én Ciprusról érkeztem már, mint az én érintettségemben. Világos, hogy a tengeri térségben az Európai Unió által támogatott projekteket támadás érte Izraeltől, ezért az Európai Unió kártérítést követel. És szerintem ez helyes, ezt folytatnunk kell, hiszen elfogadhatatlan, hogy az európai adófizetők által felépített, vagy az ő forrásaiból felépített infrastruktúra romokban heverjen, és ennek ne legyen következménye. Minden biztosnak a bizottság szakpolitikájának egésze keretében kell eljárnia, ez az új bizottság filozófiája, az Európai Tanács döntést hozott augusztus 30-án a gázai tűzszünetet követően egy világos határozatot. Az Európai Unió támogatja Izrael és Palesztina, tehát a két államon alapuló megoldást. Um, Hajbuk asszony zöldek nevében. Biztos jelölt úr, meg szeretném köszönni ezt az egész elkötelezettséget, amelyről tanúbizonyságot tesz. Ez a benyomásom, hogy valóban az emberekre gondol, és ez egy nagyon jó, a rászoruló emberekre, és ez egy nagyon jó kiinduló pont. De minden erőfeszítés mellett mégiscsak gyakran megfogalmazódik a kritika, hogy a helyi struktúrákkal való együttműködés a humanitárius segítségnyújtás keretén belül nem kap kellő hangsúlyt. Hogyan akarja ezt a hibát, ezt a hiányosságot és hátrányt kiküszöbölni, és hogyan szeretné humanitárius munkába jobban bekapcsolni, ebbe jobban integrálni a helyi lakosságot és a helyi szervezeteket. Θέλω να θέσω το πλαίσιο της συζήτησης για αυτό το θέμα της συνεργασίας με τις Milyen keretben mozgunk? Nos, világosá kell tennem. Az én információim szerint a civil szervezetek, az európai civil szervezetek kapcsolatokat építenek helyi civil szervezetekkel, akik azonban nem léphetnek be a programokba, mert bizonyos kritériumokat nem teljesítenek a pénzek igazgatása, vagy a know-how rendelkezési ráállása tekintetében. Voltak éppen tehát nagyon szigorú európai kritériumok vannak, amelyeknek ezek a helyi szervezetek nem felelnek meg, ezért mi az engedélyezett, akreditált helyi civil szervezetekkel, európai civil szervezetekkel dolgozunk, akik azonban keresik a szoros együttműködés lehetőségét a helyi szervezetekkel. Hiszen a helyi tudás, a helyi szakértelem, a helyi ismeret becsatolása nélkül nem tudunk támogatni egy európai civil szervezetet sem. Meg fogom konkrétan vizsgálni az ön által felvetett problémát, az egyes régiókra lebontva, és meg fogom vizsgálni, hogy lendületet lehet-e adni az együttműködésnek is. Megvizsgálom, hogy általános strukturális problémáról van-e szó, vagy pedig csak egy helyi problémáról van-e szó. Ennek megfelelően kell majd a megoldást <laughs> megtalálni. Hogyha ez egy eh, rendszerszerű probléma volna, hogy a helyi civil szervezeteket nem tudjuk jól bevonni, akkor ezt orvosolni kell. Ha pedig ez csak egy helyi probléma, akkor helyi megoldást kell találni. Hogyha bizalmukat vetik belém, akkor biztosíthatom önöket, hogy személyesen fogok foglalkozni ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Evi asszony az EFDD frakció részéről. Köszönöm, itt vagyok, elnök asszony, itt vagyok. Biztos jelölt úr. A vízhez, az ivóvízhez való hozzáférés nagyon sok konfliktust váltott ki a világban. Több mint 200 ezer ember menekült el az ibubiz hiánya nélkül. Az éghajlatváltozás is krónikussá teszi ezt a helyzetet. 2007-2012-ben az vízhez való hozzáférés 2 milliárd 200 millió euróval támogattuk ezt, és strukturális segítséget is nyújtottunk annak érdekében, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Néhány példát fel szeretnék hozni. 2012-ben öm, egy olyan ö, létesítményt hoztunk létre, amelyel öm, ivóvizet lehetett előállítani, vagy pedig olyan öm, napenergiával működő berendezéseket kell támogatni, amelyek segítik a víz kitermelését. Mit gondol? Nem olyan technológiát kell -e alkalmazni, amelynek segítségével fenntarthatóan lehet gazdálkodni, és mindenki számára biztosítani kell a vízhez való hozzáférést. Köszönöm. Ezt ön nagyon pontosan érte körül ezt a kérdést. Valóban az éghajlatváltozással függ össze ez a kérdés. Az ivóvíz sok térségben egyre eh, szűkösebben áll rendelkezésre, és ez egy súlyos probléma. Európának pedig eh, borzasztó nehéz a helyzetem, hiszen látniuk kell, hogy már a kibocsátási ö, rendszer szabályozása területén sem tudjuk mindig az európai szempontokat érvényesíteni. Látni kell, hogy a mi érdekeink, a mi értékeink nem mindig felelnek meg a külvilág érdekeinek, és azt is látni kell, hogy a környezeti katasztrófák és nagyon nagy károkkal járnak, és gyakran, mondjuk a balkáni árvizekre gondolok, bizony az éghajlatváltozás követ, következményei. Súlyos problémákat ró az éghajlatváltozás a fekete-afrikai és a Szahara környéki térségre is. Márpedig Európának most az a feladat, hogy valamit tegyen, az éghajlatváltozás csökkentése érdekében másrészt megelőző intézkedéseket is alkalmazni kell. Például meg kell akadályoznunk Európán belül az áradásokat. Ezt a célt szolgálják a katasztrófát, katasztrófa védelmi mechanizmusok, melyek a tagállamokban érvényesek. Az én főigazgatóságom, az állam tartozó főigazgatóság megfelelő ellenálló képesség kiépítését szolgálja, illetve ösztönzi, és a szaheli régióban is igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy megakadályozzuk a vízforrások elvesztését. Persze, ezeket a célokat integráltan kell kezelni. Feril von IPP. E sí, muchas gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony. Stilianis úr, gratulálok azért, hogy az áldozatokat előtérbe helyezi, és azoknak ad hangot, akiknek a legnagyobb szüksége van erre. Én a nigériai áldozatokról szeretnék beszélni. Tudjuk, hogy milyen kegyetlen dolog, amikor eh, a Boko Haram eh, terrorista csoport elrabolta a tizenéves lányokat. Több eh, ezer ember elvesztette már az életét ebben a konfliktusban, nagyon sokan belső menekülté váltak nagyon fontos, hogy a legsúlyosabban érintetteknek segítséget nyújtsunk. Egyre súlyosabb a radikalizáció ezen a területen. Kérdésem. A bizottság hogyan kíván szembenézni a Boko Haram jelentette terrorizmussal, ezzel a kihívással Nigéria keleti részében ez nagyon súlyos biztonsági helyzetet idézett elő. Ez jelentős humanitárius kihívást jelent. A gyerekek alultápláltak, és itt a legmagasabb a világon a csecsemőhalandóság. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Valóban igaza van. Nigéria annak ellenére, hogy GDP termelés szempontjából talán nem a legszegényebb országok közé tartozik, jelentős mértékben küzd a gyerekek alultápláltságának problémájával. A Boko Haram rendszeresen gyerekrablásokat végez, illetve emberrablásokat, ez tarthatatlan helyzetet idézett elő Nigériában. A nigériai kormányzattal konzultációban meg kell győznünk a térség szereplőit, hogy az ellenállás építés, az ellenálló képesség kiépítésének folyamatát el kell fogadniuk. Mindent meg kell tennünk a helyzet rendezésére nézve, de korlátozottak a lehetőségeink. Meg kell győznünk az ország kormányát, hogy energetikusabban lépjen fel a, az ellenálló képesség fokozásában. Az Európai Uniónak továbbra is segítenie kell Nigériát, a gyerekeket és a menekülteket, akik a Boko Haram tevékenységétől szenvednek. De hogyha a politikai megoldásokat keressük, meggyőződésünk, hogy ez az egyetlen módja a humanitárius válság megoldásának, holisztikus megközelítése van szükség. A projektcsapatban megpróbáljuk Nigériát segíteni abban, hogy visszaszorítsa a Boko Haram tevékenységét, hogy ne követhessenek el ilyen szörnyű bűncselekményeket. Uh, Köszönöm szépen, Szilva Pereira a következő a szocialisták nevében. Köszönöm elnök asszony a szót. Biztos jelölt úr. Ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy milyen drámai helyzetben vannak a menekültek, amikor egész közösségeket lát, kezdőségeken látjuk, hogy nagyon nagy szükségük van a segítségre, akkor megértjük, hogy hatékony humanitárius segítségnyújtásra irányuló európai szakpolitikára van szükség. Ez azonban nem elég, az érintettek közötti megfelelő együttműködésre is szükség van. És az egyike ezeknek az ENSZ menekültügyi főbiztosa. Ez kétségtelen. Eh, Antonio guterres együtt fantasztikus munkát végeznek. A kérdésem a következő. Az EU hogy tudja megerősíteni együttműködését az ENSZ főbiztosával, hogy a lehető leghatékonyabban léphessen fel a humanitárius segítségnyújtás terén? Ezen kívül eh, a civil szervezetekkel is kialakíthatunk eh, partneri kapcsolatokat, Úgyhogy kérdésem az, hogy az Európai Unió hogy tudja a legjobbat kihozni a civil szervezetekkel való együttműködésből, illetve a tervezés terén is, hiszen ez alapvetően meghatározó a siker érdekében. Köszönöm a kérdéseit. Nagyon fontos dolgot vetett fel. Erről szó is lesz az isztambuli konferencián a humanitárius fellépés hatékonyságáról. Nagyon sok módon lehet javítani ezen. A többivel együtt ezt is meg kell vitatni az egész bizottságon belül, annak érdekében, hogy közös európai álláspontot alakítsunk ki, mégpedig a konferencián folytatott dialógus segítségével. Nyilván valami fontosat kell elmondanunk ezen a konferencián. Ami Guterres urat illeti, a menekültügyi főbiztost, már nagyon sok mindent megbeszéltünk vele, annak érdekében, hogy kialakítsuk ezt a közös álláspontot. Ezeket a területeket különösen jól ismeri, és hiszem, hogy segítségével jobb megoldásokat találunk majd a menekültek problémájára. Ugyanis ez most már olyan méreteket öltött, hogy a lehető legszélesebb körű együttműködésre van szükség, amelyel az ENSZ megbírkózhat. A konkrét területeken még tudunk javítani a dolgokon. Ami Szíriát, Irakot illeti, ezek olyan válsághelyzetek, ahol az Esztek és Kuteren úrnak külön sajátos szerepe is van. Ezt meg is beszéltem bele. Ami az enszem belüli együttműködést illeti, Ezt nekik is meg kell vitatni, mert van már egy reformprogramjuk, úgyhogy erre is sor kerül majd. Köszönöm szépen. Az Európai Unió és az ENSZ az évek alatt sokat fejlődtek, és minden szervezet has, sajátosan látja világot, és bizony a krízismenedzsment vagy a konflikt megkerülés tekintetében, valamint a konfliktus utáni fellépések tekintetében hasonlóan gondolkozik. A humanitárius segítségnyújtást sajátos adminisztratív és pénzügyi keretek között kell megszervezni. Hogyan tervezi ön hatékonyabbá tenni az EU és az ENSZ közötti humanitárius együttműködést. Második kérdésem, a már meglévő együttműködést hogyan lehetne javítani és célirányosabbá tenni? Köszönöm. Είναι όντως κοινώς παραδεκτό ότι είναι πολύ... Széles körben elismert, hogy a legmagasabb szintű együttműködést hasznos az ENSZ és az Európai Unió között. Az Európai Bizottság által humanitárius segítségre fordított összeg, fordított összeg 40%-át a különböző ENSZ ügynökségek kapják meg. Ez a helyzet, de nagyon jogos ez a helyzet, hiszen létezik a nemzetközi specializáció, és ezt meg kell őriznünk az együttműködést, a lehető legszélesebb alapokra kell helyezni. Meg lehet, hogy egy-két ponton javítás, javítani lehet a helyzeten, és erről már beszéltünk korábban is. Léteztek a múltban az egyes ENSZ ügynökségekkel koordinációs problémák, a tekintetben például, hogy ki legyen az illetékes, illetve beszámolót kinek biztosítsák. Az OHA ENSZ ügynökség vezetőivel, Amos asszonyjal már találkoztam is, illetve találkozót irányoztunk elő. A cél azonban az, hogy az együttműködést a legújabb helyzet kívánalmaihoz igazítsuk, annak érdekében, hogy egy új humanitárius válság üti fel a fejét, gyorsan és hatékonyan tudjunk válaszolni. Mondok egy példát. Például vannak új donátor országok, az öbölmenti államok, és más arab államok részéről, és fontos, hogy az ő segítségükkel olyan térségekhez is hozzáférjünk, ahova idáig nem fértünk hozzá. Köszönöm most az ADSZ-o. Gratulálok, biztos jelölt úr, hogy ilyen világosan ad magyarázatot ezekre a kérdésekre. Nigériában az éhezés is problémát jelent, az úgynevezett kleptokrácia miatt még eh, Guinea sem eh, olyan eh, szegény ország, mint Nigéria, ez is csak áldozat a kleptokráciának. Konkrétan szeretnék Izrael esetéről beszélni. Exige que la potencia... A Genfi egyezmény előírja, hogy a megszállt területek szükségleteit ki kell elégíteni, mint oktatás és egészségügyi igényeket. Izrael ezeket a követelményeket nem teljesíti, és ráadásul pusztító csapásokat is mér erre a területre. Ezért a kérdésem a következő. Izraeltől megkövetelik-e, hogy felelje meg ezeknek a kötelezettségeknek, másodszor pedig, hogy egyetérte azzal, hogy a megállapodás Izrael-Európa megállapodás második pontját tartsák be, vagyis hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat, vagy pedig megengedi, hogy ez az egyezmény a nevetségességbe fulladjon. Köszönöm szépen eh, kedves szavait. Το πρόβλημα της διακυβέρνησης του Κάβρνας. Igaza van, bizonyos országokban inkább eh, kormányzási problémával találkozunk, talán ez a legnagyobb, legfújosabb nehézség. annak érdekében, hogy a humanitárius segélyek elérjék célzatjaikat, és meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, nagy kihívást jelent ezeknek az országoknak a kormányával zöldágra vergődni. A holisztikai megközelítésben ez komoly feladatot jelent. Ezekről a kérdésekről a projektcsapatban mindenképpen egyeztetnünk kell a külügyi projektcsapatban, ami pedig Izrael életi egyetemen fogalmaztam az előbb is, valóban. Azokban a térségekben, ahol az Európai Unió finanszírozásának segítségével épített infrastruktúrákat pusztították el, kártérítést fogunk követelni. Gázával kapcsolatosan állítólag lehetővé teszik a hozzáférést a térséghez, és vannak bizonyos lehetőségek arra, hogy gyógyszereket juttassanak el a térségbe, illetve egyéb szükségleti cikkeket, és már megindultak ezek a szállítmányok a térség irányában. Hogyan fog fejlődni a továbbiakban a helyzet, ez nagy kérdés. Mindannyian tudjuk, hogy Palesztina kérdése minden döntéshozó számára fejtörést okoz, és súlyos következményekkel jár minden lépés. Már említettem azt a döntést, amelyet a tanács hozott augusztus 30-án és zárószavamban, amikor majd 5 percben szólhatok, még részletesebben szeretnék erre kitérni. Az EPP nevében hallgassuk meg a következő kérdést. Pomoci humanitárnaiben. Köszönöm Köszönöm. Ami a humanitárius segély jövőjét illeti. Itt a természeti katasztrófák megelőzésébe kell befektetnünk. Másrészt azonban rendkívül összetett válsághelyzeteknek vagyunk tanúi. Ez azt jelenti, hogy szorosan együtt kell működnünk a helyi közösségekkel. Hiszen a helyi önkormányzatok joga a humanitárius segélyek szétosztása. A válsághelyzetekben a helyi közösségekre kell támaszkodnunk. Ahol viszont nem tudjuk eljutatni a segélyszállítmányokat, ott mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük annak a kockázatát, hogy a legrosszabb dolgok bekövetkezzenek. A partnerség ezen a téren rendkívül fontos. Mit fog tenni annak érdekében, hogy a helyi közösségek cselekedeteit támogassa. Η μείωση κινδύνου καταστροφών είναι βασική. Annak érdekében, hogy a katasztrófák előfordulásának kockázatát csökkentsük, be kell vetnünk ö, katasztrófa megelőző stratégiánkat. az első lépésnek mindenképpen ennek kell lennie, ahogy már említettem. Ha egy eurót költünk a megelőzésre, ezzel megspórolhatunk négy vagy hét eurót is, amikor már bekevetkezik egy katasztrófa, és ott kell segítenünk. Itt teljes mértékben támaszkodhatunk a helyiekre, de hát minden helyzet más és más. Afrika szarvában például különböző helyzet alakult ki, mint más területeken. A politikai helyzet olyan tragikus és annyira összetett, hogy egyszerűen nincs lehetőség ellenálló képesség kiépítésre. Ugyanez a helyzet Kongóban is. Úgyhogy nagyon sok esetben Nem fordulhatunk a helyi ö, érintettekhez, mert egyszerűen nincs erre mód. Úgyhogy minden helyzetben másképp és másképp kell eljárnunk. Hogy hogyan ö, alkalmazzuk ezt az ellenálló képesség építési módszert. Minden esetre szerintem ez a legjobb megoldás, és a fejlesztésért és a fejlesztési szolgáltatásokért felelős biztos kollégámmal ugyanazon alapokon kell eljárnunk. Hogyha sikerül ebben az ágazatban a költségvetés 20%-át megtakarítani, már óriási eredményt értünk el. Köszönöm szépen először is biztos jelölt úr elkötelezettségéért. Azt hiszem Európa büszke lehet erre, ha valahol patrióták lehetünk, akkor az ez az. Michel úr kollégája helyesen mondta el, láthatóbbá kell, hogy várjunk ezen a téren. Egy olyan kérdésem lenne, amelyre már ön is rátért az ENSZ kapcsán. Ugye 40%-ban mi vagyunk a donorok. De ma már újabb donorok is jelentkeztek, utalt ön is erre, az öböl menti országok, de ott van Törökország is, és más országok is. De azt hiszem, hogy együttműködésre mindenképpen szükség van, és mondjuk arra kell gondolni, hogy tíz év múlva milyen humanitárius segélyt tudunk nyújtani ön milyen intézkedéseket képzel el az együttműködés kidolgozás érdekében, és milyen elvek alapján? Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Valóban ez az egyik legfőbb probléma, az új donorok, az új alapfelhasználók kérdése. Ez azt mutatja, hogy a költségvetésünk nem elegendő, új donorokra van szükség. Ugyanakkor vannak még nagyon fontos aspektusok. Az, az ön által említett Oroszország, Törökország, az öbölmenti országok, Brazília, őket mind-mind be kell venni ebbe az új donorhálózatba. Ez az egyetlen módja annak, hogy az Európai Unió megtartsa azt a szintet, amit eddig képviselt az segélyek szintjén. Úgyhogy ezért kell az új biztosnak világszinten új donorokat találnia, hogy új forrásokra lejjen ebből a szempontból az isztambuli konferencia rendkívül fontos lesz. És az a tény, hogy Törökországban rendezik, tényleg szimbolikus jellegű. Tényleg meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, hiszen muzulmán országban leszünk, és így lehetőségünk kell, hogy legyen arra, hogy a muzulmán ország felé nyissunk. Az Európai Uniónak ez kell, hogy prioritása legyen, az ENSZ-nek is, hogy további donorokat találjon, hogy szembenézhessen ezzel a humanitárius válsággal. Aztán már Franciaország is közvetlenül befizet az ECO-ba, illetve az Egyesült Királyságtól is kapunk közvetlenül pénzeket, ezeket megfelelően kell felhasználnunk. Köszönöm Zeller úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Nagyon tetszett az a mondat, amelyet az írásban válasz, válaszolt. Kötelezem magam arra, hogy az elfeledett válságokban is segítsek, azokban a, azon lakosságoknak, azon embereknek is segítsek, akikre már nem irányul a közvélemény figyelme. Azt mondta, hogy az első utazása az ebola régióba megy, erre irányul most a nyilvánosság figyelme, de a dél-szudáni krízisre már nem irányul a lakosság, a világ lakosságának figyelme. Három éve boldogan függ, függetlenné nyilat, nyil, nyilvánította magát Dél-Szudán, de egy éve szörnyű emberi tragédiákat érünk meg milyen intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy azok a százezrek, akik menekülésre kényszerülnek, akik, azok a milliók, akik éheznek, segítséget kapjanak tőlünk, hiszen az EU üdvözölte a dél-szudáni térség függetlenségét. Ön többször hangsúlyozta, hogy politikai biztos, kérdezem hát, milyen politikai intézkedéseket alkalmaz majd annak érdekében, hogy a dél-szudáni embereken segíten, segítsünk. Teljesen igaza van, ez egy nagyon fontos... Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem szabad hagyni, hogy ezek az elfeledett válságok tovább um, fennálljanak. Nem szabad róluk elfeledkeznünk. Márpedig a dél-szudáni válságról valóban a világ kezd elfeledkezni. De arról tájékozódtam, hogy az Európai Unió az idén, e, e, idei év első hat hónapjában 50 millió eurót, a további hat hónapban 30 millió eurót folyósít e, a szudáni térségnek, és plusz 30 milliót a tartalék alapból, ez összesen tehát 110 millió euró. Ez azt hiszem, hogy világosan mutatja, hogy nem feledkeztünk meg Dél-Szudánról. Az eredmények persze nem felelnek meg az elvárásainknak. Óriási probléma Dél-Szudánban az adultápláltság, de probléma, hogy az egyes régiók, az egyes területek nem is elérhető felek, nem hagyják azt sem, hogy mondjuk a föld a kőolajat kitermeljék, és így jövedelemhez jusson az ország, de a kőolaj forrásokhoz nem lehet hozzáférni. A fejlesztési szakbizottsággal válvetve, fellépve sem tudunk ilyen feltételek mellett fenntartható fejlődést kiváltani, már, már pedig ez volna a cél Dél-Szudánban is. A szegénység nagyon szorító probléma, de ráadásul komoly humanitárius válsággal is szembe kell néznünk Dél-Szudánban. De bizony szembe kell nézni ezzel a tényel, hogy politikai megoldásokat kell keresnünk, Dél-Szudánt a fejlődés útjára kell állítani, egy olyan fejlődés útjára, amely fenntartható, de válságról sem szabad megfeledkezni. Köszönöm szépen. Már csak hat kérdező van. Dálszis úr következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony biztos jelölt úr megemlítette már a éghajlatváltozást. 2012-ben 32 millió ember került távol lakóhelyétől nemzet, természeti katasztrófák miatt. Természetesen nem minden humanitárius válság, amit az éghajlatváltozás okoz, jelenik meg a televízióban vagy a hírekben Ázsiában, Afrikában sok falut elpusztítottak az áradások, és több millió ember menekülté válik ilyen helyzetekben. A, az éghajlatváltozás valószínűleg egyre több ilyen katasztrófát okoz, fokozva a humanitárius segélyek szükségességét. Együttműködik-e az energiaügyi és az éghajlatügyi biztossal, hogy idővel csökkenjenek ezek az esetek, és felkészüljenek a közösségek arra, hogy ilyen katasztrófa helyzetben megállják a helyüket, és meg tudják védeni magukat. Úgy gondolom, hogy a vás, ahogy az éghajlatváltozással kapcsolatos EU szakpolitika nagyon is megalapozott. Jó alapokra épül, ezért az új bizottságon belül az éghajlatváltozással kapcsolatos témákért külön biztos felelős. Ezt a szakpolitikát tovább kell építeni, Tudjuk, hogy nagyon sok katasztrófa mögött az éghajlatváltozás áll, Ezért nem gondolom, hogy az Európai Unió stratégiát válthat ebben a kérdéskörben. Pontosan ellenkezőjére van szükség, más térségeket, más országokat kell meggyőznünk, hogy kövessék példánkat. Meggyőződésem szerint a mi álláspontunk megalapozott, és büszkeséget is érezhetünk amiatt, hogy előfutárai vagyunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek. Szembe kell nézni az éghajlatváltozás okozta válságokkal, először humanitárius fellépés keretében, illetve más mechanizmusokkal is, például a polgári védelem mechanizmusaival. Mindkét eszközzel az éghajlatváltozás okozta katasztrófákkal kívánjuk felvenni a küzdelmet, és például Fukushima esetében több szektort összevonó megközelítése van szükség. Ott működött ez a módszer, illetve Haitén is. Ott koordinációs problémák merültek fel, de még mindig jelen vagyunk ott, még mindig nyújtunk segítséget. Jó, akkor itt most lejárt az időm. Kósa jön. Jelölt úr, örömmel hallottam az előző válaszában, hogy kiemelt figyelmet fordított a fogyatékossággal élő személyekre. Az én kértésem ezzel kapcsolatos lenne. Bizonyára ismeri, hogy a világon egyedülálló módon maga az Európai Unió is ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt. Ez egy bekezdésében tartalmazza, hogy a fogyatékossággal élő személyek a háborús konfliktusokkal vagy a krízisben lévő területeken figyelembe, figyelmet kell fordítani rájuk. A kérdésem a következő, hogy a jövőben hogyan kívánja ezt a területet figyelemmel kísérni, Ráadásul nem csak a fogyatékossággal élő személyekről beszélünk, hanem a háború által érintett területeken fogyatékossággal fogyatékossága váló emberekkel. Vannak itt sérülés és olyan, ami veszély miatt fogyatékossággá váltak. Nem kaptak megfelelő segítséget, ezeken a területeken vannak olyan helyek. Θα επαναλάβω ότι ναι, είναι βασική αρχή να είναι... Egy, alapvet, egy alapelv, hogy a fogyatékkal élők igényeire figyeljünk, és úgy gondolom, hogy annak is fennáll a lehetősége, hogy egy, esetleg egy akciótervet készítsünk, amelyben az erre vonatkozó konszenzust, egyetértést meg is jelenítjük. Felsoroljuk tehát a különösen védelemre szoruló csoportokat. Említettem, hogy vannak már bizonyos indikátorok, mutatószámok és kritériumok, amelyek a a fogyatékkal élő lakosak csoportokat megszólító civil szervezetek finanszírozását szabályozzák. Vannak ezen felül olyan speciális klinikák és kórházak, ahol a konfliktusok áldozatait kezelik. Úgy gondolom, hogy az ilyen széles körű és a minden igényre kiterjedő intézkedéseket folytatni kell. Soha nem is volt szó róla, hogy ezeket eh, a támogatásokat be akarjuk szüntetni, de meg kell vizsgálni, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik, milyen utat járt be a támogatás eh, a múltban, és azt is meg kell látnunk, hogy a civil szervezetekkel szemben támasztott indikátorok és elvárások teljes mértékben aktuálisak-e, és nem érdemes a más célcsoportok igényével kielégíteni ezeket a mutatószámokat. Ez ügyben kapcsolatban maradok önnel. Nagyon fontos, hogy még célirányosabban tudjuk megszólítani a különösen védelemre szoruló lakosságcsoportokat. Grammatik, grammatikákis kiszúr a szocialista frakció részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos úr, biztos jelölt úr, nagyon örülök, hogy itt van. Hosszú, sikeres politikai pálya áll ön mögött, és ez alatt nem egy humanitárius krízis kezelésében is jeleskedett. De nem szeretnék az ön helyében lenni, hiszen egyre több válság pusztít, egyre súlyosabbak ezek a válságok, és egyre több új területet is érintenek a világon. Sok százezer ember esik áldozatul a válságoknak, és súlyos anyagi károk is esnek. Gyakran nem hallunk arról, hogy sok katasztrófáért az emberek maguk felelnek. Például az atomkatasztrófákért, amelyeknek a dolog természetéből kifolyólag határokon túlnyúló természete van. Kérdezem, elegendő-e az új katasztrófa védelmi mechanizmus, hogy az ilyen a katasztrófák ellen is megvédjen, illetve ezeket kiküszöbölje? Köszönöm szépen! Köszönöm, professzor úr, ezt a kérdést. Ön a fizika professzora, tehát pontosan tudja, hogy mivel jár az atomenergia. Mi már sok tapasztalatot szereztünk e kérdésben, a japán kormány támogatásával és segítségével pedig részt vettünk a mai katasztrófa utáni segítségnyújtásban is. Persze itt az ilyesfajta multidimenzionális, sok oldalú, sok osztatú katasztrófákról első kézben szerezhetünk tapasztalatot. A ciprusi parlamentben végzett munkám során megtapasztaltam, hogy vannak olyan programok, melyek kimondottan az atomkatasztrófa hatásait próbálják kiküszöbölni, úgy gondolom, hogy a kérdésről a katasztrófa védelmi mechanizmus áttekintése során nem szabad megfeledkezni. Úgy gondolom, hogy a prevenció, a megelőzés nagyon fontos, és megfelelő válaszadási képességet is ki kell dolgoznunk. Amikor engem tájékoztattak a bizottsági szolgálatok, arról tájékoztattak, hogy ez ilyesfajta, még egyszer mondom, multidimensionális eh, katasztrófákra való válaszadást sok irányon dolgozták ki. A fukushimai katasztrófa megmutatta például, hogy mind a primér, mind a szekundér károk nagyon súlyosak lehetnek. Megfelelő struktúrákra van szükség ahhoz, hogy a megfelelő választ megadjuk. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által felállított krízis reakció központ nagy hatással volt rám, és nagyon örülök annak, hogy nekünk is van egy ilyen kríziseket kezelő reakciós, reakciót adó központunk, minden válaszadó központunk. Köszönöm. Mr. Commissioner designate we are Biztos előtt úr, a meghallgatás vége felé közeledünk, és tényleg sokat megtudtunk az elhivatottságáról, szenvedélyéről, amelyel ezzel a feladatkörrel kíván foglalkozni, és hogy orvosként, amikor nagyon sok kérdéssel megpróbált megbirkózni, már sok tapasztalatot szerzett. Szóvivői tapasztalatára szeretnék utalni, a kommunikációs stratégiára, ami rendkívül fontos. Például el akar látogatni Nyugat-Afrikába, és ezért külön köszönet önnek, El kell magyarázni azonban majd mindezt az, e- az európai állampolgároknak, nevezetesen, hogy az ebola áldozatokhoz is el akar látogatni. Tehát fontos, hogy ők megértsék, hogy miért teszi mindezt, hogy megfelelően reagáljanak. Tehát kérdésem a következő. Ezen a tapasztalatai alapján milyen kommunikációs stratégiát kíván kidolgozni? Köszönöm. Tökéletesen igaza van, amikor azt mondja, hogy a kommunikációs stratégia és a humanitárius fellépés láthatósága azon kérdések, amelyeknek prioritásoknak kell lenniük. Úgy gondolom, hogy elődöm, Georgieva asszony nagyon jól bánt ezekkel a kérdésekkel. A nemzetközi médiákat követve azt láttam, hogy jelentős volt a láthatóságunk, és ez nagyon jó az Európai Unió számára. Másrészt viszont ön is tudja, hogy az úgynevezett elfelejtett válságos területek 15%-ban részesülnek figyelmünkből. Úgyhogy ez azért még nem olyan nagyon jó arány. A kérdés az, hogy amikor azt látjuk, hogy a közvélemény 90%-a támogatja a humanitárius segélyeket a válság ellenére, készek az emberek ö, fejenként két eurót erre szánni. Azt gondolom, hogy az önkéntes rendszer fog, fog rajtunk segíteni lesznek fiatal, valószínűleg fiatal önkénteseink, akik nagykövetként járják majd a világot. Ez is további láthatóságot kölcsönöz majd nekünk, és olyan üzenetet közvetít majd, hogy az Európai Unió, az európai szakpolitikák, főleg a humanitárius szakpolitikák humanitáriusak, igenis eljutunk minden válsághelyzetbe, világszerte. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos lesz kommunikációs stratégiánk szempontjából. Köszönöm szépen. Már is az ebolára szeretnék kitérni, ez vetődött fel. Nagyon sok olyan ország van, ahol összeomlott az egészségügyi rendszer, a mi forrásaink pedig elsősorban a nagy szervezetek, az ENSZ, a Médecins Sans Frontières, tehát a határok nélküli orvosok és a vörös kereszt számára mentek. De mondjuk olyan orvosok, akik nem ilyen nagy szervezetek tagjai, hanem hatalmas nagy tapasztalattal rendelkeznek ott a helyszínen, és akik készek a, a családról családra való látogatásra. Azt hiszem, hogy pontosan az lenne a fontos, hogy ezeket a szervezeteket is támogassuk, Persze nyilván a további nagy, jelentős szervezeteken túl. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy én is pontosan olyan szenvedélyes ö, ö, voltam ezen a téren, mint ön. Most a költségvetéssel foglalkozom. A kérdés az, hogy hogy sikerül új feladatköröket felvállalnia, ahogyan elődje tette. Within Κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα, έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ακριβώς για... Gergelyena asszonyal gyakorta találkoztam, mert szerettem volna tájékozódni arról, hogy ő hogyan csinálja, hiszen nagyon sikeres volt. És való igaz, ha megerősítenek kinevezésemben, segíteni fog abban, hogy igen jelentős kihívásokkal nézzek szembe a humanitárius sikon. Ami az ebolát illeti, szükségünk van mobil egységekre, orvosokra, egészségügyi dolgozókra ott a helyszínen. De ugyanakkor Gineában, Libériában, Sierra Leone-ban segítenünk kell az egészségügyi rendszer talpraállításában is, ugyanis ott minden összeomlott ezen a téren újra kell építkeznünk ezen a területen. Egyébként csak a tüneteket kezeljük, nem pedig a betegség okát. A legfőbb problémákkal kell szembenézni ebben a három országban, ami az egészségügyi rendszert illeti. Úgyhogy azonnal segítenünk kell, orvosok, egészségügyi dolgozók, mobil egységek, gyógyszerek biztosításával, de ugyanakkor újra kell építkeznünk az ellenálló képesség felépítésével, az egészségügyi rendszerek talprállításával, és ezt párhuzamosan kell végeznünk, tökéletesen egyetértek önnel. Finally. Mr. Commissioner Designate, first... Biztos jelölt úr. Először is üdvözlöm az elkötelezettségét, a szenvedélyességét, és azt a hajlandóságot, hogy a parlamenttel együtt akar dolgozni másodszorban. Hangsúlyozni szeretném, hogy milyen fontos, hogy a főképviselőasszonynal és Mimica biztossal közösen válvetve akar dolgozni a problémák megoldásában. Kérdésem ebola kitörését nem tudtuk előrejelezni, nem tudtuk időben mobilizálni a forrásokat, és nem tudjuk megakadályozni a krízis terjedését. Hogyan tudhat tehát Európa új kapacitásokat kiépíteni? Hogyan tud jobban kooperálni, együttműködni, és hogyan tudja az interoperabilitást, tehát az Európai Unió szervezetei és az USA, az ENSZ és a civil szervezetek közötti együttműködést támogatni? Az interakció, az interoperabilitás és a koordináció, hogy három magyar szót mondjunk, ezekről mi a véleménye? θέσατε το πρόβλημα στην átfogó módon írta le a problémát. Valóban minden tényezőt koordinálni kell. A humanitárius segítségnyújtást koordináló európai biztos szerepe abban is áll, hogy a nemzetközi szervezetekkel, az USA-val, az ENSZ-el is folyamatosan kapcsolatban álljon. Valóban az ebola válság eh, kezelésére az USA katonákat és kórházakat is küldött. Franciaország, a Skandináv országok, sok-sok tagállam küldött eh, segítséget az ebola által sújtott térségbe, és ezeket a felépéseket érdemes koordinálni. Itt látom én a saját szerepemet. Ezt a szerepet komolyan kell venni, amikor pedig azt kérdezték tőlem, akarok-e oda utazni, azt gondoltam, hogy oda kell utaznom. Elengedhetetlen, hogy ott helyben szembenézünk a problémával. És mindez ugyanakkor a biztos helyi értékét, befolyását is növeli. Tehát nem csak szimbolikus, hanem nagyon is gyakorlati jelentőséggel is bír, hogyha elutazom ebbe a térségbe. Az is elengedhetetlen, hogy az érintett országok egészségügyi rendszerét ismét működésképessé tegyük. Legyenek orvosok, nővérek, legyen, aki ápolja a betegeket. Úgy gondolom tehát, hogy orvosságokra van szükség, tisztító művekre, tiszta ivóvízzel kell ellátni az embereket, és persze kórházakra, elkülönítőkre van szükség, enélkül nem fogjuk tudni az ebolát megzabolázni. Nagyon fontos célok ezek, és éppen ezért akarok elutazni a térségbe. Nos, biztos jelölt úr, ezzel lezártuk a kérdések sorát. Ön részletező és pontos válaszokat adott, most pedig, hogyha kéri, akkor még további öt percben egy záró nyilatkozatot tehet. Nem kell öt percen keresztül beszélnie, de max öt percig beszélhet, parancsoljon. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλους μας μια κούραση, μια κόπωση μετά από úgy gondolom, hogy mindannyian már egy kicsit kimerültek vagyunk három óra után, ez szinte természetes emberi dolog, úgyhogy én nem is fogom túl sok mindennel terhelni önöket. Néhány emberi szót szeretnék ejteni még néhány kérdésről, hiszen ahogyan elhangzott, nagyon nyílt és nagyon őszinte eszmecserét folytattunk. Hogyha önök felhatalmaznak engem ezzel a megbizatással. Ez lesz az együttműködésünk alapja, vagyis az egyenes beszéd. Olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyek megkövetelik ezt az egyenességet. Professzor úr is erről beszélt. Számomra a szolgálat a szenvedély. Ezt fogom megpróbálni, minden erőmmel szolgálni ezt az ügyet. Én egyébként parlamenti vénával rendelkezem. A májusi választások nyomán úgy gondolom, emelkedett a bizottság és a parlament presztízse az állampolgárok szemében. Annak ellenére, hogy én is eh, kimerültnek érzem magam, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ez a demokratikus eljárás nagyon értékes hozzájárulás a politika demokratizálódása irányában. És az az üzenet az állampolgárok felé, hogy a politikusok eh, nem csak azért vannak itt, hogy kelemes szavakat cseréljenek egymással és bókoljanak egymásnak, hanem valódi politikai párbeszéd zajlik közöttünk. Nem azt akarom mondani, hogy nem értettem egyet néhány észrevételükkel, csak azt mondom, hogy van bennünk bátorsága a vitára, megpróbáljuk megtalálni a megoldást és erre van ahhoz szükség, hogy az Európába vetett bizalmat helyreállítsuk. Ezért mindent meg fogunk tenni. Végül pedig nagyon sokat tanultam ebből a vitából is, hiszen sok tanulni valóm van még. Szorenszen úr és csapata, a főigazgatóság beli kollégáim nagyon jól tájékoztattak a legkülönbözőbb kérdésekről. Gyakorlatilag két hétig nem is aludtunk, de az általános tájékozódás után most a részletek megismerése következik. Hogyha jóvá hagyják jelöltségemet, együtt fogunk dolgozni, és ebben az együttműködésben megpróbáljuk végrehajtani elképzeléseinket hogy büszkék lehessünk európaiságunkra, és továbbra is Európa legyen a, leg, a legnagyobb adományozó a világon. Well, thank you very much, Mr. Trianidis, for... Nagyon köszönöm, Trianidis úr. Köszönöm a végső hozzászólását. Most tényleg megérdemli a pihenést. A szabályok értelmében a koordinátorok és az elnök itt most ö, zárt ülést tart, úgyhogy kérem azokat, akik nem vesznek részt ezen az ülésen, nagyon gyorsan távozzanak a teremből. Ö, mi pedig meg fogjuk ö, e, ö, vizsgálni az elnökök értekezetéhez küldendő leveleket, mert ők fogják eldönteni, hogy mikor zárják le ö, a plenárist, és döntenek az egész kollégiumról. Köszönöm, hogy ma este itt voltak, köszönet a tolmácsoknak, köszönöm a türelmüket, mert egy kicsit túl mentünk a rendelkezésünkre álló időkereteken.